Okay, well... Rendben üdvözlök mindenkit. Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem vagyunk többen. Egyesek talán elakadtak a dugóban, csak úgy, mint maga a biztos. Úgy nagyon zsúfolt nap van ma a brüsszeli utcákon, de végül is üdvözölhetjük Almunia biztos urat körünkben. Ezen eszmecsere során korábban november 29-én volt alkalmunk találkozni, és a jövőbe tekintve pedig tudjuk már, hogy július 12-én lesz a következő. Most azonban üdvözöljük őt. A mai napon meg is adom neki a szót, és aztán bevezetőt követően kérdésekkel fordulhatunk hozzá a szokásos módon. Biztos úr. Köszönöm. Rának asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm, köszönöm Bózasszony önnek is, hogy meghívtak. Önök előtt beszélhetek. Több témát szeretnék érinteni, melyek előre viszik a versenypolitikai napirendet, az általános gazdasági érdekű szolgáltásoktól, a legjobb gyakorlatok a trösztelenes politikában, és ezt is érintem, aztán a bankok állami támogatásáról is beszélek, meg a pénzügyi szektorban érvényesülő más ösztönzőkről is szólnék. A legfrissebb kezdeményezéssel kezdeném. Holnap a bizottság egy kommunikét tesz a nyilvánossal az általános érdekgazdasági szolgáltatásokban érvényesülő állami támogatásról. Ez egy politikai vita eredménye a Monti csomag, amely novemberben került publikálásra, alapján indult el. A Lisszaboni szerződés nagyobb hangsúlyt helyez a közszolgáltatások fontosságára, ugyanakkor belátja, rámutat arra is, hogy milyen sokfélék lehetnek ezek a szolgáltatások az európai társadalmi modellben. Különösen a 26-os cikke a szerződésnek rámutat arra, hogy magas minőségre, elérhetőségre és biztonságoságra van szüksége szolgáltatások terén. A bizottság erre törekszik, ugyanakkor felhív arra, hogy vegyük figyelembe a tagállami, regionális és helyi sajátságokat, megszervezni ezeket a szolgáltatásokat. A 14-es cikk felhatalmazza az Európai Uniót is, meg a tagállamokat is arra, hogy ezen szolgáltatások működését szervezzék meg a gazdasági és társadalmi feltételeknek megfelelően Ugyanakkor egy új jogi alapot is kijelöl a 14-es cikk az Európai Tanács és Parlament számára ezen elvek és feltételek meghatározására. Fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy a, az állami támogatások ellenőrzése nem minden közszolgáltásra vonatkozik. A honlap a biztosok testülete megvitatja, mely szolgáltások gazdasági jellegűek, melyek az, az SGI által lefedett szolgáltatások, csak az utóbbi közszolgáltatások állami támogatása tárgya az Európai Unió versenypolitikájának és az állami támogatások ellenőrzésének. A honlap megvitatandó jelentés, mert a bizottság vitat meg, a kizárólagos hatáskörünkbe tartozik, az állami támogatások ellenőrzése terén a vonatkozó 106-os cikk szerint. A költségvetési támogatásokra gondolok. A válság összefüggésében még fontosabbá vált ez a téma, hiszen egyre többen támaszkodnak az állami szolgáltatásokra, ugyanakkor a tagállamok pénzhiányban szenvednek. Ez a két elem egymással ütközik, és ez a források felhasználásának hatékonyabb módját irányozza elő. Az SGI szolgáltatások nyújtói egy észszerű jövedelemre is kell, hogy számíthassanak, ugyanakkor a vonatkozó állami szabályok nem veszik figyelembe, hogy az SGS szolgáltások költségei hogyan alagultak. Nem vehetjük, nem lehetünk biztosak abban, hogy ezben az esetekben, ahol egy-egy vállalat közszolgáltatás is kell, hogy nyújtson, nem feltétlenül tender által került kiválasztásra. Ezért a szolgáltatások minősége szempontjából, valamint a közkedások hatékony kezelések érdekében fontos, különösen a, a hálózati iparágaknál, mint a posta és a közlekedési vállalatok, hogy világos Európai Uniós dimenziók érvényesüljenek. Tovább kell pontosítani a szabályokat azért is, hogy egyszerűbbé váljon a tagállamok számára ezek alkalmazása, és a jogbiztonság is erősödjék. Ez egy újra és újra felmerülő, az érintettek részéről felmerülő panasz is rámutat erre, de a parlament is rámutatott, hogy egyes esetekben a csomag túl bonyolult az alkalmazók számára. Az új remutatások jobban figyelembe veszik azt a sok, nagyon nagy sokszínűséget, amelyet ezek a szolgáltások nyújtanak Európában, a helyi szinten nyújtott társadalmi szolgáltatásokat is beleértek, például az idős gondozás. Ezért szeretnék azt az elvet bevezetni, hogy az ellenőrzésünk is arányosabb, sokfélébb kell legyen, jobban igazodva a szolgáltások tényleges természetéhez. Ez azt jelenti, hogy bizonyos helyi és társadalmi, szociális szolgáltatások, melyeknek nincs igazi hatása a versenypolitika érvényesülésére, ezek szabályait egyszerűsíteni kell. Ez egy politikai vitát is elindított, és ennek a politikai vitának alapján fogjuk megtervezni a nyár során az új csomagot. Az új csomag leváltja majd a régit novemberben. Ebben az időszakban szeretném továbbra is tájékoztatni a parlamentet, illetve bevonni ebbe a közvitába. A javasolt reform nem az egyetlen, amely készülőben van az állami támogatások körében. Tudnélik, a bankok megmentésére és szerkezetváltására vonatkozóan is új iránymutatásokat dolgoztunk ki a bankok állami támogatásra vonatkozóan 2012-től. Ugyanakkor az állami támogatások az EU kibocsátás kereskedelmi vonatkozásában is reformtárgyai, valamint a hajóépítés és a tengeri hajózás ágazat is egy ilyen reformtárgya, és a kutatásfejlesztés innováció tekintetében is egy időközi felmérést, jelentést készítünk mindezt ezeket ezen év során. Ugyanakkor elkezdtük a belső eszmecserét az új regionális támogatásokra, vonatkozó iránymutatásokra, a széles sávú hozzáférésre, illetve vonatkozóan, illetve a film és audiovizuális ágazatok támogatásának tárgyában, valamint a repülőterek és a légitársaságokra vonatkozó állami támogatásokra vonatkozóan is egy reform készül, van előkészülőben a, a bizottság körében. Ezen kívül az állami támogatások általános eljárásait is reform alá vontuk, ez év és a következő év során történik ez meg. Más szakpolitikai területeken is tervezünk reformákat, például a legjobb gyakorlatok csomaga, valamint a tröszt eljárások vonatkozásában, és a közgazdasági felmérések tárgyában. A közvita elindult, ezzel kapcsolatban egy év után fogjuk felmérni ennek eredményét, a megújított csomag a nyár után kell, hogy elkészüljön. Végül a kollektív redress ügyével is foglalkozni kell. A, a vonatkozó közvita a jogorosat tárgyában áprilisban indul, és a év végére zárul ennek értékelése, majd 2012-ben egy jogalkotási kezdeményezéssel élünk, ezen elveknek megfelelően, amelyek kiforrottak ebből a közvitából. Most néhány percben szeretnék szólni arról a munkáról, amelyet a bankok finanszírozása körében folytattunk. Az elmúlt pár esztendőben a pénzügyi rendszert próbáltuk helyreállítani és elkerülni egy jövőbeli hasonló válságot. Egy különleges válságrendszert hoztunk létre a szerződés alapján, és ez azt jelenti, hogy ha a piaci körülmények is megengedik, akkor 2012. január 1-én lépnek életbe az új szamárok. Az egyik előző látogatásom alkalmával azt kérték tőlem, hogy készítsünk egy tanulmányt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a bankmentést elvégezni. Ez a tanulmány most folyamatban van. Ennek végkövetkeztetéseit júliusban tudom prezentálni önöknek. Mindenki tisztában van azzal, hogy az adófizetők nagyon súlyos árat fizettek, a számokat most nem fogom megismételni, hiszen elmúlt alkalommal elmondtam ezeket. 2008-2009-ben a tagállamok 2,3 milliárd euróval mentették ki a banki ágazatot. 2009-ben ez 1,1 milliárd van, a 2010-es adatok még nem állnak rendelkezésre. Megpróbáljuk ezt, ezeket az összegeket minimalizálni, és megpróbáljuk elérni, hogy a bankok is kivegyék a részüket ezekből a bankmentési akciókból, és megfelelően járjanak el a mérlegeik során, fenntarthatóbb üzleti modellt alkalmazzanak. Ezen kívül a állami támogatást nem szabad a verseny kihasználására alkalmazni eddig. 32 átstruktúrálási döntést hoztunk, és szorosan nyomon követjük azt, hogy a feltételeket tiszteletben tartják el. Ez nem mindig egyszerű, hiszen a piacról olyan jelzéseket kapunk, hogy a támogatott bankok egy része agresszíven viselkedik, amint erre bizonyíték van, azonnal megpróbáljuk korrigálni ezt a viselkedést. A legfontosabb dolog az az, hogy a párbeszéd folytatódik a bizottsággal, és elégedettek vagyunk akkor, hogyha a döntéseket megfelelően alkalmazzák, és a bank ismét helyre tud állni. Megpróbálunk meggyőződni arról, hogy a döntéseinket megfelelően foganatosítják a bankok. Ugyanakkor a banki ágazatot érintő válság még nem ért véget. 24 olyan eset van, ahol döntést kell hozni bankmentés témájában. Vannak ezek között nagyon is kihívást jelentő esetek, például ott van az ír banki rendszer, ahol már az eddigi helyzet az államadósági válság miatt egy Európai Uniós és IMF támogatása volt szükség. A HSH Nordbank, illetve más német bank, bankok esetében ugyanerre a mentővre volt szükség, illetve Görögország, Ausztria, Portugália és Szlovénia esetében is ezt tapasztaltuk. Valószínűleg a következő, az év során a stressz teszt során még hasonló esetek kerülnek a felszínre. Mindegyik esetet külön elemezzük, de ugyanolyan kritériumok alapján. Ezek a kritériumok a következők. Először is hosszú távon életképességre kell visszatérniük a bankoknak, erős tőke, tőkére kell építeniük, és meg kell próbálniuk visszanyerni a bizalmat. Profitot kell termelniük, hogy hitelt biztosíthassanak a vállalkozásoknak, illetve a lakásoknak, a háztartásoknak, és véget kell vetniük a nem profitabilis tevékenységeknek. Ezen kívül az átstruktúráláshoz nekik is hozzájuk kell járulniuk, ezzel csökkentve az adófizetők terheit. Megfizetik az árát az állami támogatásnak ezek a bankok, és kuponokat vezetnek be a prémium rendszer kiigazítására. Harmadsorban a bankok ezt a támogatást nem használhatják egy versenytárs, versenytárs ellen, illetve a verseny kisegítésére. A támogatott bankok, hogyha versenytást, társat támogatnának, az nem megfelelő politika lenne, hogyha ilyen döntés születik, akkor felfüggesztjük a, a támogatást, megpróbáljuk elkerülni a versenytorzítást, és a bankoknak bizonyos árképzési kritériumoknak is eleget kell tenniük. Elvégezzük a bankszanálási hatóságok feladatát, megpróbálunk egységes játékteret biztosítani mindenkinek a pénzügyi piacon. A munkánk mellett a válságkezelés mellett, illetve bankszanálás mellett egy végleges szabályrendszert próbálunk létrehozni, ahogyan ezt már említettem, 2012. január 1-ével fognak ezek életbe lépni, hogyha a piac ezt lehetővé teszi. Minden esetre készen állunk arra, hogy következő év január 1-től ez életbe lépjen. A versenypolitika általánosságban jó szabályozást igényel, illetve megfelelő felügyeletet. Röviden Szeretnék egy-két példát adni erre. A fizetések tekintetében a mobilis internet kifizetésekkel törekszünk a szabványosításra és az interoperabilitásra. Párhuzamosan a szabályozási kezdeményezésekkel, amikről most tárgyalunk, a Mastercard és a, és a Visa kártyákkal is foglalkozunk a határon átnyúló költségek tekintetében, illetve a felügyeljük ezeknek az eldolgozását. A Visa Európa is a debitkártyákra tett intézkedéseket, hogy ezek elfogadottak legyenek határon túl, és a Visa Euró, Európai Vizával együtt dolgozunk, és kilenc tagállamban újabb kártyatranszakciók válnak majd lehességé. Az Tenderen Pulsz és a Reutersnek a ö, példái mutatja, hogy mit jelent az, hogyha megfelelően szabályozottak ezek a vállalatok. Amiket próbálunk a Thomson reuters megoldani, az a probléma, az a biztonság kérdésekkel kapcsolatosak. Fontosak ezek a bizonyos kódok, amik a, fel az ügyfelek hozzájuthatnak bizonyos információkhoz, amikhez jelenleg nem tudnak hozzájutni. Ezért a amikor egyik eh, szolgáltatóról a másikra állnak át, akkor ez költségeket jelentik. A Standard Poor's esetében az eh, Nemzetközi Bizony eh, biztonsági kódok alkalmazásáért számítanak fel pénzt. A vállalatnak monopóliuma van ebben a te- e tekintetben, kizárólagosan adják ki ezeket a kódszámokat, ami az Egyesült Államokban kerülnek kiállítás, kiadásra ezek. Attól tartunk, hogy a Standard Poor's túlzottan magas árat számít fel ezen azonosító kódokért és továbbá egy licencdíjat is kell fizetnie a használónak, miközben nincs is szellemi termék ebben a kódban E további átláthatóság e, szükséges, és e, a a credit default swap piacokkal kapcsolatban is lépnünk kell. Én remélem, hogy az elkövetkezendő néhány hétben már bizonyos döntésekről is beszámolhatok. További fejlemény, ami a közelmúltban jött létre, a Deutsche Börse és a New York Stock Exchange-nek a fúzióját jelentették be a múlt hónapban. Ez a rendkívül bonyolult fúzió, ez az európai fúziós törvények értelmében a mi hatáskörünk, illetve ellenőrzésünk alá tartozik. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon sok mindent lehetne még elmondani, de az idő szűkös, ezért inkább a vitára hagyom a fennmaradó időt. Elnök, köszönöm szépen. Itt van egy hozzászólói lista, már ö, tudják, hogy hozzá tudnak-e szólni. Schwab, Sophie Intvelt, Marcus Ferber, Vicky Ford, Peter Skinner. Más is kér még esetleg szót, szeretne felkerülni a hozzászólók listájára? Akkor Zsampol, már is megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr nagyon tartalmas tájékoztatót adott ma, nagyon sok projektről is hallhattunk, és miután lesz még alkalmunk beszélni ezekről, most nem szeretnék a projektekről kérdezni, hanem egy részletkérdésről, amit átmenetileg említett. Ezek pedig a, a, a díjak, a jutalékok, ugye említett a bankoknak a pénzügyi egyensúlyáról. Szerintem a különböző interchange bizottságokat illetve jutalékokat nem megfelelően alkalmazták, és ez azt is jelenti, hogy egy bizonyos szolgáltatásért valamennyi díjat szednek. Tudjuk, hogy vannak olyan bankok, amelyek adósok, mások pedig betétgyűjtők, tehát nem szeretném ezt most el, végig elemezni, a SEPA ezekkel foglalkozik. Azt szeretném megtudni, nem részletkérdésekre visszatérni, hanem hogy figyelembe veszik-e azt, hogy mi van ezek eh, között a eh, jutalékok között, amikor külföldi tranzakció van. Mert eh, hogyha radikálisan megszüntetjük a külföldi fizetések utáni jutalékokat, akkor ez nyilvánvalóan meg fogja emelni a fogyasztók számára a díjakat, mert velük fogják megfizetetni, vagy pedig el fogják rejteni ezeket a költségeket. Ez azt jelenti, hogy ennek a fizetési szolgáltatásnak az árát más banki szolgáltatásokra fogják áthárítani nem látható módon. És azt mondják nekünk, hogy senki nem fizetett, hogy feltegyem ezt a kérdést, de sokan azt mondják nekem, hogy ez 35%-kal is megemelheti egy magánszemély számára a számlavezetési díjat. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy gondolkodjunk el ezen a kérdésen, hogy az áraknak az átláthatósága, amiben én is osztozom, és a bankok stabilitása a tevékenységükön keresztül mindenképpen fennmaradjon. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Gosszesz úr. Ezek a ö, ö, interchange commissions, tehát az interchange jutalékok, az elszámolási jutalékok. Úgy gondolom, hogy az ön kérdésében is ez van, és az én hozzászólásomban is ez volt, ezekre utaltam. Pontosan ezekről volt szó. Nem egészen ugyanarról beszélünk, én arról beszélek, arról a jutalékról, amit a debitkártyák és a hitelkártyák után e, kell fizetni. Tehát ezek a, SEPA-ban jelenleg ezek a közvetlen terhelésként jelennek meg. Ez egy bizonyos e, költséget, jutalékot von maga után. Van a Mastercard. A Mastercardnál hoztak egy olyan döntést, hogy megszüntetik ezeket a jutalékokat, de a debitkártyák esetében nulla kell, hogy legyen, 0,2% a hitelkártyáknál pedig 0,3%. Ez egy olyan számítás, amit ahhoz képest, vagy abból számolta ki, hogy mennyi lenne a költsége akkor, hogyha valaki készpénzzel fizet, és nem a kártyáját használja. Most mélyrehatóbb tanulmányokat folytatnak, de ez kiszámításra került, és ezt el is fogadta a Mastercard eh, vállalat is, és kötelezettséget vállalt, és a Visa Európa is elfogadta a debitkártyákra, viszont ne, a hitelkártyákra nem. A Visa Európával egyelőre még eh, tovább eh, folynak a tárgyalások a hitelkártyákra, a kreditkártyákra, a debitkártyában megvan. Valamennyien egyetértünk abban, hogy eh, kicsit kifinomultabban kell megnézni azt, hogy milyen módon számolják ki a felvetődő költségeket és nagyon szeretném, hogyha az átláthatóság irányába mennénk tovább. Tehát, hogyha én egy debitkártyát használok, és eh, lemegyek vásárolni vele bármit, nem tudom, hogy mekkora jutalékot eh, hozok létre ezzel, amit a kereskedőnek kell fizetnie, aki az én fizetésemet a hitelkártya útján kapja meg. És a kereskedő és a bank között van egy jutalék. És ezt nem tudom, hogy mennyi ez a jutalék. E, tehát itt nem átlátható a dolog. Másik ilyen fizetési jutalék, ami a direct debit, tehát a közvetlen terhelésekre van ez a tanácsban és a parlamentben is van egy irányelv, ami benyújtásra került. Nagyon sok olyan példa van, a legtöbb tagállamban, az Európai Uniós tagállamokban nincs ez a típusú jutalék. Egyszerűen nem fizet. Vannak más nagyon sok országban teljesen átlátható, és aki azt kéri a bankjától, kér egy szolgáltatást, pontosan tudja a az, ennek az árát, és hogyha túl soknak tartja ezt az árat, akkor egy másik bankban tud egy olcsóbb szolgáltatást válaszolni. Az egyes országokban viszont az országok keves, kisebbik részében azonban nem átlátható a hely. Nem tudom, hogy mennyit, fizet, mennyit kell fizetni, mennyi a jutalék, akkor, hogyha például a, a beszedéseket végzik. Tehát vannak bizonyos, hogyha bizonyos szolgáltatásoknál tudom az árat, de nem mindegyiknél. Szerintem ez nem jó verseny szempontból, és a, ha felhasználók szempontjából sem és a bankok, illetve a pénzügyi intézetek stabilitása szempontjából sem jó. Nagyon sokat tárgyaltunk erről, és nagyon támogatom a bizottságnak a javaslatát, tudván azt, hogy a van egy olyan kisebb része a pénzintézeteknek Európában, még nagyon nem elégedett ezzel. Köszönöm szépen. Következő András Schwab. Azt hiszem, hogy még nem nagyon szorít minket az idő, de azért fontos, hogy... Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, köszönet, hogy eljött. Először arra reflektálnék, amit a közérdekű szolgáltatások ügyében beszélt arról, hogy a szabályozása rugalmasabb kell legyen, a sokféleséget figyelembe véve a versenyképesség tekintetében is. Pozitívnak találom azt, hogy az egyes modelljeit a szolgáltatási formának különbsége, különbözően szeretné értékelni a versenyképességi biztos, ugyanakkor érdek fűződik ahhoz is, hogy ne legyenek különbségek, a nagy különbségek a belső piacon, és hosszú távon ezek tekintetében a tagállamok igyekezzenek működőképes piaci mechanizmusok alapjára helyezni ezeket a szolgáltatásokat is. Egyrészt tehát figyelembe kell venni a sokféleséget is, a másik oldalon viszont a belső piac egységességét és az Európai Unió, mint fő lényegét figyelembe kell venni. Másodszorban reflektelnék a versenypolitikáról mondottakra, úgy, mint tudja, egy task force állított föl a mi szakbizottságunk a versenypolitika tárgyában, szeretnénk önökkel, önnel együttműködni, és az jövő évben hát egy éves értékelés jelentést készítünk. Szeretnénk egy kicsit strukturáltabban elkészíteni ezt a jelentést a versenypolitika témájában, mint azt korábban tettük. Nagyon fontos témát rintett a kollektív jogorvoslati eljárás ügyét. A bizottság régóta követi azt a célt, hogy a fogyasztók számára jobb kompenzációt irányozzon elő, különösen a kartellek elleni keresetek ügyében. Ugyanakkor kérdés, hogy milyen kompetencia, milyen hatáskor alapján szabályozzunk itt, és milyen alternatív modellek volnának bevezethetőek. Az Európai Jogi Fórum egy javaslattal élt, miszerint a bizottság az ilyen versenyügyek áldozatait esetében egy független tanulmány révén kellene bizonyítani hogy mekkora az érintett kár, és ennek alapján a bizottság akár közvetlen kompenzációval élhetne ezen panaszosok ellenében, ez egy gyors és költséghatékony megoldást kínálhatna. A bizottság vajon hogyan értékeli ezt a lehetőséget? Köszönöm. Sí. Muchas gracias, señor Schwab sobre eh, su primera cuestión. Köszönöm, Schwab úr. Az első kérdésére a nyilvánvaló, hogy az a cél, hogy minden eh, a belső piac működését zavaró akadályt felszámoljunk, és meg vagyok győződve arról, hogy az érintett javaslatok, mert a, a, bizot, a biztosok testülete az asztalra tesz majd, e felé halad majd, és egy olyan politikai vita alapján tudjuk kiérlelni ezeket majd, amelyek elkészülnek a tervezett e, elindítása előtt, amely majd arra hivatott, hogy a 2005-ös csomagot felváltsa. És ez nem, hogy zavarnák majd a belső piac működését ezek a javaslatok, épp ellenkezőleg. Az állami támogatásokkal foglalkozó csomag és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok reményeink szerint éppen, hogy lezárják, felszámolják teljes mértékben a még fennálló zavarokat, illetve piacműködési akadályokat. Hagyjan mi csak, csak kettő, két vetületét ennek, melyeket a eddig felszólalók is említettek. Egyrészt a rendszer egyszerűsítésének igényéről szólnék. Különösen a helyi szolgáltatások tekintetében fontos ez, és itt általában szociális jellegű szolgáltatásokról beszélünk, melyeket nem volna célszerű rendkívül bonyolult szabályozási keret közé helyezni. Egyrészt azért, mert általában viszonylag kis mértékű, kis volumenű szolgáltásokról van itt szó, melyeknek hatalmas kihatása nincsen az általános piac működésére, a belső piac nagybani működésére, ahol egyébként feladatunk az állami támogatások felügyelete, és ezeket tehát, ezeket a szociális szolgáltatásokat külön kell vizsgálnunk, mint a nagy volumenű szolgáltatásokat. Ezzel kapcsolatban nagyon sok visszajelzést kaptunk arról, hogy a jelenlegi szabályozási rendszer bonyolult volt, a nem veszi figyelembe a szolgáltatások sokféleségét Európában. Egyes fajta, mint mondottam, egyes szolgáltási formákat nem kéne lefednie a jelenlegi szabályozási keretnek. Ezért kell egy olyan keretet felállítanunk, amely az, az egyszerűsítés révén és a szog, a közszolgáltatások sokféleségének tudatában arra koncentrál inkább, amelyre valóban figyelnünk kell, azon szolgáltatásokra, amelyek a költségvetési támogatások alapján működnek, és amelyek elég nagy volumenek ahhoz, hogy befolyással legyenek a belső piac működésére. Most ezeket kell a szabályozásnak legfőképpen figyelem vennie, ezekre kell figyelemmel legyünk. Az állami támogatások ellenőrzése terén is megfelelő a, a bíróság által is megerősített kritériumok alapján. Erről hogy a 2005-ös csomag is gondoskodott, ám javítható a helyzet az elemzések alapján. Nem csak mi kell persze, hogy figyelemmel kísérjük az állami támogatások menetét és megjelenését, hanem főleg az állampolgárok. Ha egy szolgáltatás nyújtója költségvetési támogatást, költségvetési pénzt kap, akkor ő nem csak a, meg kell jelenítse ezt a, a számvitelében, hanem a lehető legjobban meg kell szervezze magát a szolgáltatás nyújtását is ennek fényében. Ha pedig valaki közpénzeket kap, akkor hatékonyan és eredményesen kell felhasználni ezeket a szolgáltatás nyújtása során. Különösen a nagy közszolgáltatók és az általános gazdasági jellegű szolgáltatások nyújtása érvényes, ez különösen a nagy szolgáltatások esetében, azon nagy szolgáltatók esetében, amelyek rossz működése a belső piac zavaraihoz vezethet. Másodszorban tudok az Európai Parlament versenyképességi vagy versenyjogi taskforce ának felállításáról, nagyon fontos, hogy én is találkozzak ezen ö, csoport tagjaival, hogy a munkaprogramjukat nem csak a versenyképesség jelentés fényében állítsák fel és szervezzék meg a munkájukat, hanem tájékoztassuk egymást a alakulóban levő kezdeményezésekről, mert vannak olyan kezdeményezések a bizottság körében, amelyek érintik az önök munkáját, az önök hatáskörét, és függetlenül attól, hogy ki, melyik fél hozza a, a végső döntést, általában ugye a bizottság, mégis fontos, hogy állandóan tájékoztassuk egymást, és a Európai Parlamentet bevonjuk ezekbe a, a, a eszmecserékbe. Minden kezdeményezés e, tervezése során és annak menetében. Ami pedig a kollektív jogorvoslati eljárást illeti, az a horizontális mechanizmus, illetve azt, az azt meghatározó elvek, nem csak a versenyképességre vonatkozóan, hanem a környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egyéb témák tekintetében is. Ahogy elmondtam, és magam is el, elmondtuk, és magam is elmondtam ezt a bizottság előtt, az érintett biztosok, uh, Reading asszony és jó magam is együttműködünk, ezért végén fogjuk áttekinteni annak a közvitának, közkonzultációnak az eredményét, amelyet kiérlelve szeretnénk tovább vinni ennek a témának az alakítását, és szívesen megvitatjuk majd önökkel is azon jövőbeli jogalkotási javaslatnak a, az elemeit, amelyek a versenyjog magánalkalmazását érintik. Uh, thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, először is elmondanám, hogy nagyjából egyetértek mindennel, amit Schwab kollégám elmondott. Egy-két kérdésben több részletet szeretnék hallani. Először is, amikor válaszolt Gózez úr kérdésére az interchange jutalékok kapcsán, nos, egy parlamenti kérdést fogalmaztam meg a Miss for Cards témájában. Az válaszában azt olvashattuk, hogy igazából nem biztos abban, hogy ebben az ágazatban a fejlemények elég gyorsan haladnak, tehát elég gyors a fejlődés ahhoz, hogy egy valós piac jöjjön létre. És még megvan annak a veszélye, hogy duopólium alakuljon ki. Nem tudom, hogy gondolkodik-e azon, hogy jogszabálykezdeményezéseket tegyen, vagy pedig esetleg most már úgy gondolja, hogy elég gyorsan fejlődnek a dolgok ebben az ágazatban. A második, a Monte Cruz csomag felülvizsgálata, erre vonatkozik a második megjegyzésem. Örülök annak, hogy nem szeretne olyan javaslatokat látni, amely versenytorzítás lehetővé teszi, azonban azt is tudjuk, hogy hatalmas a nyomás. Fölmerül bennem a kérdés. Amikor 2005-ben az Európai Parlament megfogalmazta véleményét erről a csomagról, akkor egy pár évet követően átfogó felülvizsgálatot követeltünk, ezt kértük, ezt, erre pedig nem emlékszem. Nem ennek kellene egy új javaslat alapjául szolgálnia, nem pedig politikai vitának. Tehát a jelenlegi csomag hatását kellene értékelni, mielőtt új javaslatokon gondolkodnánk. Azt kell, hogy mondjam, ebben a tekintetben a Foglalkoztatási Bizottság állásfoglalás tervezete az általános érdekű szociális szolgáltatásokról nagyon nagy aggodalomra ad okot, és nagy kár az, hogy ez a bizottság nem vette ki a részét jobban ebből a munkából. És végül, ami az ECON munkacsoportot, a Task Force-t illeti, a versenyképességi munkacsoportot, illetve hogy ön hajlandó együttműködni az Európai Parlamenttel. Nos, ennek nagyon örülök, ezt üdvözlöm, és remélem, hogy a munkacsoport felállítása javítja majd az együttműködést, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években mindig elfogadtunk egy állásfoglalást javaslatokkal, ajánlásokkal, kérésekkel, megjegyzésekkel, mindig kaptunk egy barátságos választ a bizottság részéről, azonban nagyon kevés történt ezután, és semmilyen nyomonkövetést nem láttunk. Remélem, hogy ha közösen dolgozunk majd a munkacsoport keretében, akkor az együttműködésünk is javulni fog. Köszönöm. Válasz. Köszönöm szépen, Intveld asszony. Először is, ami a mészek és a kártyák, a kredit és debitkártyák kérdését illeti. Valóban létezik dópólium, de facto dópólium, nagyon sok aspektusban. Nem minden területen, de bizonyos kérdésekben. Ahogyan ön is tudja, sessions. I am following new initiatives that try to be, uh, Új kezdeményezések születtek, hogy erre a piacra új belépések történjenek. Remélhetőleg ez meg is valósul majd. Ebben ugye nem lehetünk biztosak, hiszen ez a piaci feltételektől függ, a piaci körülményektől, illetve az új belépők kapacitásától. Hogyha a belépésnek akadályai látom, akkor verseny szempontból azonnal lépni fogok. De én magam nem hozhatok létre hatékony új belépőket ebbe a rendszerbe. Tudom, hogy léteznek projektek, illetve vannak olyan érdekcsoportok, amelyek megpróbálnak belépni, betörni erre a piacra, ezt örömmel venném. Ami a szabályozást illeti, különösen a MIFEK szabályozását, Gószesz úrral eszmecserét folytattunk a közvetlen terhelés témájában. Ebben a témában beszélünk új szabályozásról, ezt fontolóra vesszük. Ami a debit és kreditkártyákat illeti, eddig nincsen semmilyen szabályozás, nem létezik. Az Egyesült Államokban azonban létezik ilyen, ők új szabályozást vezettek be az elmúlt években. A MIFEK kapcsán a kártyákra vonatkozóan. Az Egyesült Államok beli ö, sajtóban éles kritikát olvastam ezen szabályozások hatásairól. Azt olvastam, hogy negatív hatással jártak ezek a fogyasztó szempontjából, és nekem is megvannak a kérdőjeleim az elemzéseben. A versenyképességi eszközöket alkalmazom, de mindig ott van egy kérdőjel, mindig ott egy kétség. Mi van akkor, hogyha a végén a megoldás a kredit és debitkártyákat illetően egy szabályozás lenne. Egy rendelet lenne. Nem tudom, hogy mi a végleges válasz, de a kérdés minden esetre foglalkoztat. Ami az SGI-okat illeti, készítettünk egy elemzést, és a közleményünket el fogja fogadni a bizottság, ezt egy értékelés egészíti ki. Tehát a szociális szolgáltatásokról van szó. Egy széleskörű értékelést készítettünk, a tagállamok véleményét vettük alapul, illetve az érdekelt felek véleményét, valamint a saját tapasztalatainkat is beépítettük ebbe 2005 óta, és a közleményt a holnapi napon fogja elfogadni a bizottság. Nagy öröm számomra, hogy szorosan együttműködhetek ezzel a munkacsoporttal, a parlamenti task force-al, és hogyha a foglalkoztatási bizottság ebben a vitában, eszmecserében részt kíván venni, azt üdvözlöm. Mindig is nyitottan állok az ilyen jellegű eszmecsere előtt, szerintem erre nagy szükség van, ez üdvözlendő. Tehát, hogyha önök úgy érzik, hogy közvetlenül velem, illetve a kabinetemmel szeretnének eszmecserét folytatni több témát, illetően kérem, jelezzék ezt, nagy öröm számunkra, hogyha ilyen párbeszédet folytathatunk önökkel, de, mindig van egy de, ugye? Az eszmecsere, a párbeszéd, a vita, a megbeszélés nem jelenti azt, hogy a saját véleményemet próbálom majd önökre kényszeríteni azokban a kérdésekben, ahol önnek a felelősök, de azokban a kérdésekben, ahol én vagyok a felelős, vagy a bizottság, önök sem kényszeríthetik rám az önök véleményét. Meghallgatom önöket, részt veszek az eszmecserében, és bizonyára az esetek 90%-ában egyet fogunk érteni, de tartsuk kézben a maradék 10%-ot. Fogjuk próbálni, ez biztos, csak nem biztos, hogy sikeresek leszünk. Peter Scalers is a Task Force-nak a ö, résztvevője, úgyhogy meg, neki adnám meg a szót. Rövid leszek. Szeretnék javasolni, Először is gratulálnék, hogy foglalkoznak a kérdésekkel, a pénzügyi szolgáltatások kérdésével, amit nagyon nagy figyelemmel kísérünk a, a munkacsoportban, a Task Force-ban. Az átláthatóság hiánya, ez egy kritikus kérdés, ez egy nagyon fontos lenne, hogy értsük, hogy mitől, mi történik. Ön említette a, a stresszteszt kérdését, és szeretnék feltenni egy kérdést, hogy a bizottság kívánja vizsgálni az egyéb bankstruktúrákat, mint például Európában a, meg, a ö, takarékbankok helyzetét, akik ö, nagyon sok esetben tisztességtelen haszonhoz jutnak, és lehet, hogy ennek nem kellene így lenni, és ennek semmi köze a pénzügyi válsághoz. Lehet, hogy ők is bizonyos mértékben ugyanakkor áldozatok is. Említette a Deutsche Börse és a New York Stock Exchange-nek a fúzió kérdését, E, ez is érdemes megvizsgálni, hogy e, hogy néz ki ez a jogszabályok tekintetében, amit mi is vizsgálunk. Azt hiszem, hogy szoros az összefüggés, és nem szabad ezt szem elől tévesztenünk. Köszön, válasz, köszönöm szépen Skinner úr. Teljes mértékben egyetértek abban, hogy átláthatóságra van szükség. Az átláthatóság szerintem mindig jó, különösen pénzügyi piac tekintetében. És jogalkotóként önöknek nagyon sok tennivalójuk van ezen a területen. Mi nekünk kezdeményezési jogunk van, szabályozási jogunk, Azonban végül is önöktől és a tanácstól függ az, hogy kikényszerítik-e, hogy mikor és hogyan valósuljon meg az átláthatóság, és hogy legyen ettől biztonságosabb, stabilabb, fizetőképes bankintézmények, és ez az állampolgárnak is fontos. Nem csak kockázatot jelentenek ezek az intézmények a verseny szempontjából, hanem nagyon nagy ö, ö, kockázatot jelentenek a pénzügyi stabilitás tekintetében is, ahogy ezt megtanultuk a válságból. Nagyon remélem, hogy a következő stresszteszt már ö, sikeres lesz, és úgy gondolom, hogy nem ért értek egyet azzal, hogy a ö, takarékbankok általában előnyökhöz jutottak volna, vagy jobb helyzetben lennének. Jó vita téma ez ugyanis tiszteletben kell tartanunk a különböző jogi architektúrát, amik léteznek a pénzintézeteknél. Az fontos, hogy ellenőrzöttek legyenek, azonos szabályok szerint dolgozzanak, prudenciális stabilitási szabályaik azonosak legyenek. Amit legjobban ismerek, ezek a spanyol takarékbankok, az ő esetükben ez így is van. A probléma néhánynak, nem soknak, néhány ö, banknak van problémája, de annak semmi köze a jogi struktúrához, vagy a rossz felügyelethez, hanem egyéb problémáik vannak, az azzal függ össze, hogy általában nincsen makroszintű prudenciális intézkedés, illetve megfelelő ellenőrzés. Tehát ez az, ami problémát jelent. Nem volt makroprudenciális ellenőrzés felettük, és ez volt a legnagyobb oka annak, hogy csődöt mondott az, a szabályozási és ellenőrzési infrastruktúra, és ebből jöttek a pénzügyi problémák. A harmadik felvetésével egyetértek, igenis foglalkoznunk kell a Deutsche Börse és a New York Euronext fúziójával. Ők bejelentették nekünk ezt, így felvettük a kapcsolatot, de még a hivatalos bejelentést nem kaptuk meg. Nem tudom, mikor fogják majd ezt megküldeni. És az elemzési időszakban, amikor elemeztük ezt a potenciális fúziót, akkor azt kell megvizsgálni, rendkívül jól koordináltaknak kell lennünk, önöknek is és a tanácsnak, Eh, amikor a jogszabályokról vizsgálozunk. És a kezdeményezés, illetve az ilyen ö, eh, ö, eh, műveleteknek a, az engedélyezése, ezek szorosan összefüggnek. Tehát ezt majd meg kell vitatnunk, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, ez majd még vár ránk. Köszönöm szépen. Markus. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először azt szeretném kérni, hogy a szó megadásánál is ne diszkrimináljunk, és átlátható módon működjünk mi is, ahogy megadjuk a szót egymásnak, ahogy a bizottságtól is elvárjuk, hogy működjön. Tehát, biztos úr, a bankok szerkezetváltásáról, struktúraváltásról beszélt, és az állami támogatások, banki támogatások ügyéről. Az ír bankokról beszélt, általában, is négy német bankról is beszélt, három ezek közül Landesbank, tehát közjogi intézmény. Kérdés az, hogy a bizottság, ahogy a nyilatkozatában mondta, hogyan kíván egyenlő mértéket alkalmazni Írországban, ahol még csak be sem akartak jelenteni a szerkezetváltási programot, és holott az, az állam szinte válságához vezet, és az európai adófizetők forrásaira tart igényt. Hogyan értékelik ezt másképp az ír bankokat, mint azokat a bankokat, amelyek mindig, mint a Landesbankok, közforrásokkal, közpénzekkel is gazdálkodtak, és gazdálkodnak. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy minden tagállamban működőképes banki rendszer álljon fel, és az egyes feladat rendszerek, az egyes tagállamban a bankokat terhelő feladatrendszerek különbözőségét is figyelembe vegye. Tudnék, hazámban kevéssé értik azt, hogy most az írek számára a, a, elkötelezzük az adófizetők forrásait, mert Írország a magám bankjai számára egy nagy mértékű túlélési garanciát ad, amelyek túlmutatnak az ország teljesítő képességei, miközben Németországban eh, működőképes bankok léte, létét eh, fenyegeti veszély, úgy kell őket átalakítani, szekretváltásra kényszerülnek, amelyek nem teszik lehetővé feladataik további ellátásait. Egy, eh, ugyanaz a mércével mérik ezt a két különböző dolgot. No, no estoy seguro de entender exactamente el sentido de... Nem vagyok biztos abban, hogy pontosan értem, amit nemre utalni kívánt. Ám hagyj reflektáljak arra, amit, amit szerintem mondod. Az eredeti, kezdeti ö, bevezetőmben beszéltem azokról az elvekről, melyek alapján a köztámogatásokat, a költségvetési támogatásokat, melyeket az európai pénzügyi rendszer szereplői különösen bankok kapnak, illetve kaptak a válság során. Ezt vizsgáljuk, és nagyon sok döntés született a az applikációs, a jelentkezési eljárásban a döntéseket is figyel, mérlegeljük. Nagy brit bankokról van szó alapvetően, melyek szerkezetváltási terveket kellett, hogy benyújtsanak a, a kérelmeik során 2008-2009-ben. A könyvittelükben kell változás eszközöljenek, a, a mérleg összetételében az üzleti modelljeiket meg kellett változtassák ezen tervezetek alapján, ahhoz, hogy támogatásra tartsanak igényt. És a brit állam e- ennek fényében tők is tette föl ezeket a bankokat. A három legnagyobb belga bank esetében is, meg holland bankok esetében is hasonló dolog történt. Ugye a legnagyobb holland bankok esetében, mint mondottam, Németországban is voltak erre példák, egyes pénzintézetek, a Landesbankok esetében, ahol például a Baden-Württembergi tartományi bank is szerkezetváltásra kényszerült, és nyolc esetben csődeljárás is indult, Németországban is. Egy bankot integráltak a Landesbank, a tartományi bankrendszerbe, de máshol is történt ilyen csődeljárás. Beindult, Lamangy, Castilla La Mancha Bank Spanyolországban beolvadt egy lakásépítési szövetkezetbe, és a döntésekre vonatkozóan is komoly munka folyik, illetve folyt az üzleti modellek kialakítását illető döntésekre gondolok itt, tehát hogy életképes pénzügyi entitások, bankok, vállalatok jönnek létre, és annak érdekében, hogy a költségvetési beavatkozás a lehető legkisebb piasztorzulást okozza, és a, az érintettek, illetve a részvényesek is megfelelő mértékben vállalják ezeket a terheket. Ez a folyamat tehát ugyanazon elvekre alapul, mint amely, amelyet ez a négy jogalkotási, jogalkotási szöveg határoz meg, melyeket a bizottság 2009-ben és 10-ben fogadott el. Tehát minden pénzintézetre vonatkoznak ezek, azokra is, amelyekre vonatkozóan még nem született megállapodás a, a struktúraváltási tervet illetően. Ez, a, ez tehát fedi az ír bankokat is, az Anglo-Irish bankot, meg azokat is, amelyek, meg a Bank of ireland is, illetve amelyek, a bankot is, amelyek struktúraváltáson mentek át, és Németországban is több bankot érint ez, amelyek hasonló helyzetben vannak. Tárgyalásban vagyunk ezekkel, egyéni sajátságaik és körülményeiknek megfelelően. Ugye minden terv nyilvánvalóan különbözik, minden banki átalakítási terv, a mi felelősségünk abban áll, hogy ugyanazon elvek érvényesüljenek, anélkül, hogy piaczavarás történjen ezek révén. Egyetértek bizonyos szempontban az ön által végzett elemzéssel, hogy a német és a dírbankok helyzete rendkívül különböző. Többféle oknál fogva különbözik itt a hely, különböznek a helyzetek. Szívesen ö, tárgyalok önnel, vagy magánbeszélgetés keretében, részleteiben is megbeszélhetjük ezeknek, ám az az elemzés, mi szerint Németországban nincs szükség erőfeszítésekre, ezzel nem értek egyet. I'll try to be quick. I'm afraid I have a couple of questions. I wondered if you could be more specific on the Deutsche Szeretnék pontosabb lenni egy kicsit a Deutsche Bank helyzetével, ami a timingot, az időzítést illeti. Tudom, hogy körülbelül egy hónap telt el azóta, hogy először bejelentették a tranzakciót, azóta megvizsgálták, hogy esetleg mondaná egy kicsit többet arról, hogy milyen folyamatot irányoznak elő, és milyen időzítéssel. Amit az írbankokról mondott, az is érdekel. Vannak hangok, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy további pénzeket pompáljunk például a BOI-ba és az egyéb bankokba. Szeretnénk, hogyha részt vállalnának ebből a fő hitelezők, de egyszerűen nem lehet azért, mert más tagállamoknak milyen, hatá- milyen hatással lenne ez, hogy ezt kommentálna És az auditálásokkal kapcsolatban nyilvánvaló, hogy nagyon ö, sok ö, vállalat, és, vagy néhány vállalat ö, végzi ezeket az auditálásokat, és jó lenne, hogyha nagyobb lenne a verseny ezen a területen is. Vannak, akik azt javasolták, hogy a nagyobb versenyt úgy lehetne bátorítani, hogyha egy kötelező rotációt rendelnénk el, hogy x éven belül auditort kell váltani. A tagállamok pedig azt mondják, hogy hát nem nagyon akarják ezt, mert egy kisebb auditorhoz nem szívesen mennek át a, azok, akik... Tehát mindenki lehetőleg a négy nagynál szeretne lenni, azt szeretné, hogyha négy nagy lenne az ő auditora. Ezt hogyan látják, hogy ez jobban működjön? Okay, thank you, thank you very much. Well, first of all, Köszönöm szépen a kérdést. Hát először is nem mehetek elébe a dolgoknak, nem tudhatom, hogy két magáncég, két magánvállalat mikor fogja eldönteni, hogy a fúziót megvalósítja és erről értesíti a bizottságot. Ezt nem láthatom előre, ezt ők fogják eldönteni, nem én. Tehát, ahogy már elmondtam, kaptam egy előzetes tájékoztatást mindkét félről, hogy van egy ilyen szándékuk, de ez egy általános szándék, tehát ez nem több, mint amit olvashatunk az újságokban vagy médiákban. Mindkettővel találkoztam, mind a kettő kért egy találkozót, ez egy előzetes találkozó, a szóban bejelentették, azt, ami már hát írásban is megtörtént, mindkét képviselő a Euronext és a Deutsche is elmondták eh, ezt, hogy eh, a megfelelő időben meg fogjuk önöket keresni, a Digicomhoz el fogunk látogatni, és be fogjuk nyújtani a hivatalos eh, tájékoztatónkat. De hogy ez mikor fog bekövetkezni, ezt nem tudom. Amit tudok, mert ez nem az én véleményem, hanem az ő véleményük a két félnek, hogy az, amint az, e, a, amikor majd benyújtják az értesítésüket, akkor az elemzések nem lesznek egyszerűek, amiket el kell végezni. Van a fúziós szabály, ennek van egy első fázisa, második, ennehez vannak különböző határidők. Nem lennék meglepve, nem, hogyha ez, amikor bejelentik, ez a fúzió, az egyik olyan ügy lenne, ahol ö, kétség ö, rá kellene térnünk majd a második ö, fázisra is, de ezt nem tudom megmondani mindaddig, amíg nem történt meg a bejelentés. Úgyhogy egyelőre az első fázist várjuk. Ami az ír ügyét ővel kapcsolatos kérdést illeti, elemezzük a helyzetüket, de azzal a trojkában dolgozunk, amelyik az írhatóságokkal is tárgyal a program megvalósításáról. Ugye az Európai Unió és az IMF között volt egy megállapodás, és most egyelőre ebben, ezekben a napokban, ezekben az órákban tárgyalunk az új ír kormányjal. Nem tudom, hogy az következő tanácsülésen mit fognak mondani. Nyomon követjük ezeket a tárgyalásokat, mert ezen tárgyalások egy része mindenképpen ki fog hatni arra az átstruktúrálási tervre is, őt velünk letárgyaltak az első kapcsolatokat felvettük a Nunán úrral, az új ír pénzügyminiszterrel, és majd el fogják dönteni. Én azt mondtam neki, hogy eldöntik, hogy mikor jutottak el odáig, hogy vannak új elemek, és akkor keressen meg. De feltételezem, hogy egyelőre egy-egy konkrét helyzettel kell, hogy foglalkozzanak, és hát a trojkával vizsgálják a programot, illetve a feladatokat. A harmadik kérdést illetően az auditálás eddig eddig szabályozási kérdés volt, Bárnyi, Michel Bárnyi kollégám bejelentett néhány kezdeményezést az auditáló vállalatokra vonatkozóan. Én azt hiszem, hogy ez egy konzultációs dokumentum nevet viseli, egy kb. egy hónappal ezelőtt nyújtotta be, és természetesen egyetértünk vele, hogy ez egy olyan ágazat, ahol rendkívül nagy a koncentráció, néhány nagy játékos van ezen a terepen, és fontos, hogy ezeket a kérdéseket szabályozási szempontból nyomon kövessük. Ez egy szabályozási kérdés, ez nem a versenyhatósághoz tartozik. Ez a rotáció, ez lehet, hogy vannak olyan lépések, amik a mi beavatkozásunkat is igényelni fogják. Ha igen, akkor fel fogunk lépni. De ez nem igazán egy hozzánk tartozó. Ez egy szabályozási kérdés, a szabályozás javítható, és kell is javítani. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most a hozzászólói listát pontosítom. Tehát ezek a szem, személyek vannak, még 45 percünk van, úgyhogy tulajdonképpen jól állunk idővel. Én saját részemről, hogyha szabad, akkor visszamennék egy kicsit a Deutsche Börse és a Next-nek a fúziójához, de egy más szempontból. Tehát a kapcsolat a clearing és a valuta devizárfolyamok között. Ugye Egyesült Államok, és hogyha megnézzük történetileg, a Treasury-nek voltak intézkedései a verseny tekintetében, és ugye itt egy vertikális siló struktúra van. Ez nagyon fontos, hogy ez ne eredményezzen verseny hátrányt hogyha megnézzük az összehasonlításokat az európai és az amerikai helyzetet, Egyesült Államok helyzetét, akkor ebből is vannak a különböző védelmi rendszerek, amelyek léteznek az Egyesült Államokban, nem biztos, hogy örökké fennállóak lesznek. A második dolog, ami engem nagyon érdekel a Standard Poor's esetében, mert ugye a jogszabályok tekintetében azért foglalkoztatott, hogy esetleg hol lehetnek korlátozások, és hogy lehetnek esetleg nyitottabb nemzetközi sztenderdek, szabványok. És hogyha van, hogyha bejön valamilyen szinten, ez lehetséges, nem kizárt, hogy szellemi termék vagy szellemi tulajdon is van, akkor ez hogy lehet arányos és nem diszkriminatív. Például az iparban is vannak ilyen szabványaink, sztenderdek, és ez összecsengene az ön gondolkodásával is, és a pénzügyi szolgáltatásban is, hogyha egy olyan rendszerünk van, ahol biztonságos real-time jelentéskészítések vannak, akkor ez nagyon fontos lenne, hogy nemzetközi sztenderdek legyenek erre vonatkozóan. Nem tudom, hogy erre ezzel kapcsolatban van-e egy átfogóbb kép. Köszönöm szépen. Az első kérdést illetően nem tudok bővebbet mondani egy olyan fúzióról, amit még be sem jelentettek. Hát arról mondhatok, hogy hát ez egy nagyon nagy lépés lenne az business model, tehát az üzletviteli modell szempontjából az elszámolóházak tekintetében. Versenyszempontból én jobban kedvelem azokat a modelleket, amik nem vertikálisak. Azok nagyobb lehetőségeket, nagyobb versenyt tartalmaznak. De vannak nyitott business modellek, amiknél az interoperabilitás megvalósul. Azt tapasztaltam a a tárgyalások során vannak elemek, amiket önök is vizsgálnak, de a tanács is, hogy még hogyha kezdeti javaslatunk nagyon óvatos is volt e tekintetben, most már, ha nem tévedek, akkor itt is a tanácsban is hallunk olyan hangokat, hogy jobb elfogadni az, a vertikális siló modelleket is. De ez a jogalkotó feladata, hogy eldöntse, hogy igen-e vagy sem. Én, mint versenyhatóság, én jobb szeretem, hogyha nem kötelező a vertikális modellt elfogadni, de nem rajta múlik. Ez az egyik ok, amiért ez a vitára és hangsúlyoztam a válaszomban, és Peter Skinnernek és másoknak is, amikor válaszoltam, hogy folyamatosan kapcsolatban kell majd lennünk a folyamat során, amikor az elemzéseket végezzük, és amint bejelentik majd ezt a fúziót. Hát még abban se lehetünk biztosak, hogy egyáltalán valóban megvalósul és bejelentés lesz. Ha megtörténik a bejelentés, akkor kell majd ezzel foglalkoznunk nagyon nyitottan, és meg kell nézni, hogy a mi különböző álláspontjaink szemszögünkből hogyan néznek ki ezek a kérdések. Ez lesz az egyik legfontosabb elem a munkában. Ez kétségtelen ebben a konkrét esetben is fontos, és a, jó, a jövő tekintve is a derivatív termékek vagy másodlagos termékek esetében. Ami a sztenderdeket illeti. Van egy ügy, amivel foglalkozunk, úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi értékpapír azonosító számokban, ugye egy cég valamelyik ezeket a számokat kiadja, és a mi véleményünk szerint túl sokat számolnak fel azért, hogy ezeket az azonosító számokat használhassa valaki, még licencdíjat is kell fizetni, miközben semmiféle szellemi termék nincs ebben. És úgy gondoljuk, hogy itt lehet, hogy visszaélésről van szó, egyelőre erről tárgyalunk a Standard Pulse-szal. Nem zárom ki, hogy hogy ezt a céggel tudjuk rendezni, vannak kapcsolataink a Standard Poor's elnökével is, de még egyenre nem, még nem tartunk ott, hogy ez rendezett lenne. Majd tájékoztatom önöket, amikor ez az ügy megy előbbre, nem tudok, nem tudom megjósolni sem, hogy mi lesz. Ami a, az indexek kérdését illeti, hogy a szabályozási tekintetből egy átfogóbb, szélesebb megközelítés kellene, nem az egyetlen olyan eset, amikor az ilyen index tulajdonos próbál visszaélni a piaci helyzetével. Elnök, akkor Werner, ön a következő. Fragen zum Thema äh, Tisztelt biztos úr, A banki ágazatban az egyenlő mánásmódra vonatkozó kérdésemre már választ adott, így egy másik tevékenységére szeretnék rákérdezni, ez pedig a köztenderezés területén a versenyhelyzet. A fúziók, illetve az állami támogatás is önhöz tartozik, bár ugye ez a belső piaci portfólióhoz is tartozik. Azt látjuk, hogy különösen az új tagállamokban a tenderi kiírások, tenderi, tenderek, tendereztetés történik, például a lengyel közlekedési ágazatban, és vannak olyan európai cégek, amelyeknek esélyük sem volt ezeken a tendereken, azért, mert végül kínai munkásokat alkalmaztak, és a kollektív alkú segítségével nagyon alacsony béreket alkuttak ki. Ez a versenytorzításhoz vezethet. Nem tartozik ez közvetlenül önhöz, de mégis fölteszem ezt a kérdést. Aztán a görög hajózási ágazatot támogatta a beruházási bank, amely Dél-Koreát érintette hátrányosan, tehát versenytorzítást tapasztalunk, amely hátrányosan érinti az európai foglalkoztatást, illetve versenyképességet. Még akkor is, hogyha ez nem közvetlenül az ön portfóliához, portfóliójához tartozik, azt kérem öntől, hogy lépjen ezeken a területeken. Hiszen felajánlotta, hogy együttműködik velünk, jó pár levelet küldtem a, biztosna, a bizottságnak ebben a témában. Szeretnék választ kapni ezekre a kérdésekre, méghozzá gyorsabban, mint a múltban. Példákkal szolgálhatók a saját országomból is versenytorzításra vonatkozóan, illetve közbeszerzési eljárási hibákra, például Németországban. Bizonyos esetekben hiányzott a kellő mértékű tájékoztatás, tehát ami a versenytorzítás illeti, remélem, hogy gyorsabban választ kapunk majd a kérdéseinkre a jövőben. Köszönöm szépen, Langen úr. Nos, ami az első kérdést illeti, Michel Barnier portfóliához tartozik, nem hozzám. Egy olyan esetről van szó, amelyet gyakran megemlítenek, értem is, hogy miért, miért kerül sor aggodalomra, hiszen mindenki aggódik amiatt, hogy harmadik országok előnyt húzhatnak a közbeszerzési eljárásaink megnyitásából illetve a nyitott irányelvekből, standardokból itt Európában. Míg azok az országok, azok a cégek, akik ezekben az országokban előnyt húznak ebből, nem nyitottak ugyanilyen formában, és nem biztosítják a hozzáférést a saját országukban az európai cégek számára. Tehát osztom az ön aggáját, és hogyha nincs ezzel még tisztában, akkor elmondanám önnek, hogy Karel de Gucht és Michel Barnier a két biztos, akik külső és belső kereskedelemmel foglalkozik, vizsgálja az ügyet, és vizsgálja, hogy hogyan adhat választ ezekre a kérdésekre, ezekre a problémákra. Mindig két lehetőség van. Az egyik az az, hogy meghatározzunk egy stratégiát, és döntések sorozatát hozzuk meg, megpróbálván elérni azt, hogy a másik oldal is elfogadja a mi nyitott szabályainkat. Ez a pozitív hozzáállás, ezt szeretnénk választani. A második opció az az, amely végül is az érdekeink ellen irányulna, amikor is azt mondjuk, hogy ha az önök országaiban nem tartják tiszteletben a mi belső szabályainkat, akkor mi megváltoztatjuk a saját szabályozásunkat, és kereskedelmi gátakat, akadályokat támasztunk. A jó megoldás az lenne, hogy megpróbálnánk változást elérni a gazdasági partnereink viselkedésében, megpróbálni elérni azt, hogy az ő országaikban, piacaikon az általunk tiszteletben tartott szabályokat érvényesítsék. Ez érvényes a közbeszerzésre, de ezen kívül van még egy ügy, amely nagy port kavart, egy kínai cég, amely két európai céggel állt versenyben, hogy végül egy holland céget megvásároljon. Ezt nem tette meg. Hatalmas sportkavart ez az ügy, nagy vita övezte, de azt hiszem mindenkinek el kell mondanunk, hogy ugyanazt a nyitott rendszert kellene alkalmazniuk a kereskedelem területén, mint amit mi alkalmazunk itt Európában. Európa nagyon sok országában megpróbáljuk megvédeni nemzeti érdekeinket, biztonsági érdekeinket, megpróbáljuk megvédeni magunkat olyan külföldi befektetéstől, amely veszélyezteti a mi kereskedelmünket, de ez nem jelenti azt, hogy a régi ö, külföldi beruházási ellenőrzési szabályokat kellene bevezetni, hiszen ez az érdekeink ellen szolgálna, hogyha Fontos az, hogy több európai cég működjön külföldön, mint külföldiek itt Európában. Tehát természetesen aggodalomra adnak okot ezek az események, és reagálnunk kell ezekre, de hogyha a defenzív álláspontot képviseljük, akkor vesztesei leszünk ennek az ügynek. Olyan ez, mint egy rossz foci csapat. Hogyha azt gondoljuk, hogy Barcelonát megverhetjük azáltal, hogy defenzív módon játszunk, és az Arsenal játékosai tisztában vannak az, hogy egy ilyen stratégia nem működne. Ezért igazából rendet kell tenni. Szeretnék minden tisztázni egy hónapon belül, de hát vannak olyan kérdések, amelyeket rendbe lehet tenni rövid idő alatt, vannak azonban sokkal összetettebb, bonyolultabb ügyek. Itt azt hiszem, hogy elég közel állunk a megoldáshoz, a döntéshez. Nagyon sok véleményt hallgattunk meg, nagyon sok választ kaptunk, de sajnos jelenleg nem tudom elmondani, hogy milyen megoldást találunk majd erre a kérdésre, mert még eddig ez nem született meg. Vissza akart érni képviselőtársam egy kérdésre, Werner. Igen, a gond az biztos úr, hogy Bárnyi úrnak utalta ezt a kérdést, ez helyén való, ám úgy tűnik nincs tisztességes koordináció ebben a kérdésben az Európai Bizottságon belül. Tehát a kiírási, meg a támogatási kérdésekben. Ön a tagá az állami eszközökből való támogatásokért felelős, amelyek versenytorzuláshoz vezetnek, ám a lengyelországi kiírás tekintetében, amely 90 milliárd euróról szólt, nagyon nagy megbízásról volt szó, amelyet egy kínai cég a legolcsóbb árral nyert meg a lengyel kormánytól, ez az Európai Unió belső piacának működését is érinti. Úgy tűnik a munka megosztás olyan a bizottságon belül, hogy senki sem felelős ez végül soron az ilyen kérdésekben. Kisebb ügyekben is felmerült ez, ugye egyrészt a, a megrendelések kiírásának eh, kérdése, ő azt mondta az ön eh, hivatala, hogy ez, ezért nem felelős, aztán a nem megengedett eh, állami támogatás ügye, amelyekért viszont önfelelős. A kettő holott valójában összekapcsolódhat. Németországban ö, megtámadták ezt az ügyet egy éve, lépett vissza egy miniszter éppen nem ilyet Németországban, azóta folyamban van az, az ügy. Eh, señor Langen, en el caso de Nürburgring. Langen úr, a Nürnberg ring ügyében állami támogatásról van szó, ez az én asztalma tartozik, míg a, a, a közbeszerzési tenderek ugye tagállami ügykérdés, ez nem a, a bizottság hatáskörébe eső dolog. Nagyon fontos, hogy az európai biztosok saját hatáskörükön belül mozogjanak, mindenki is kell, hogy tudja, hol vannak működésének határai, illetve azt is kell tudja, hogy kollégái a, bizottság, a többi biztos mit csinál ebben a, ebben a, a lengyel ügyben, illetve a kínai tender ügyében ez nem állami támogatás kérdése, hanem a közbeszerzési tenderek kérdéskörbe tartozik, ami a, belső, ami a tagállami hatáskör. Thank you very much, Madam Chair. Señor Comisario, economía. Jó reggelt kívánok, biztos úr, üdvözlöm Önt itt a Econ bizottságban. Azt hiszem, hogy a bevezetőjében a reptér szót hallottam. Nos, ez egy olyan versenyügyi kérdés, amely érinti a tagállamok hatáskörét. Ahogyan ön is tudja, Spanyolországban igazából nincs verseny a repterek között, hiszen a reptereket egy központi testület irányítja. Legalábbis a válságig így folytak a dolgok, aztán megjelentek a veszteségek, Most több 10, milliós, 10 eh, millió eurós veszteségekről beszélünk, és a versenyképesség hiányáról nem csak Spanyolországban, hanem egész Európában. Ezt egyértelműen látnunk kell. Katalóniában ez egy nagyon kényes kérdés, én innen származom, úgy tűnik, hogy a kormány privatizációt szeretne, ahelyett, hogy decentralizálná a repterek kezelését, és ezt a regionális hatóságokra bízná. Megvan nálunk a német modell, ahol a lenderek vezetik, irányítják a reptereket, bizonyos esetekben, ezt jobb gondolatnak tartom, nem tudom, hogy biztos úr mit gondol erről, egyetért ezzel, mint baloldali. Köszönöm. Estoy seguro que usted y yo estamos de acuerdo en una cosa. Biztos, hogy egy dologban egyetértek. Lengen úr bizonyára meglepődik majd. Meglepetés az, hogy baloldalinak nevezett. na hát mi ebben a vicces? Mi vicces, az, mi vicces abban, hogy baloldali biztos is létezik? Na, Tremusza úr kérdésére szeretnék válaszolni. Tehát egy dologban biztos, hogy egyetértünk. Ez pedig az, hogy amit alacsonyabb szinten megtehetünk, azt nem szabad magasabb szintű politikai testületre bízni. Természetesen utalt a spanyol helyzetre, a spanyol esetre, ami a spanyolországi repterek irányítását illeti. Nos, azt hiszem, hogy ez nem a bizottságra tartozik, és pláne nem az én asztalomra. Ahogyan korábban is mondtam, megpróbálok nem bele, megpróbálom nem beleütni az orrom más biztosok dolgába, és különösen nem a nemzeti, illetve regionális hatóságok ügyeibe. Annyit azonban mondhatok, és ismét el is fogom mondani, hogy vizsgálom a reptereknek nyújtott állami támogatás kérdését. Igaza van abban, hogy vannak nyitott esetek ebben a témában. Elvileg az állami támogatást állami támogatást kaptak a közlekedési ágazatban, és ez nagyon sok munkát jelentett számunkra. Hosszú-hosszú azon esetek listája, amelyek repterekhez kapcsolódnak, illetve fapados légitársaságokhoz. Tehát vannak olyanok, olyan, olyan támogatás, amely fapadós társaságok kaptak, és a repterek bizonyos esetekben aggodalomnak adtak hangot. Ez többek között azt is mutatja, hogy el kell készítenünk, és el is kell fogadnunk olyan iránymutatásokat, amelyek a reptereknek nyújtott állami támogatásokkal foglalkoznak, illetve esetleg a kikötőknek nyújtott állami támogatással is hasonló a helyzet. Eddig nincs egyértelmű álláspontunk ezen a területen, és azt hiszem, hogy erre szükség van. Folyik az egyezzel kapcsolatos munka. Hogy a reptér mely része minősül infrastruktúrának, és mely az a terület, ahol nem kaphat állami támogatást egy reptér. Nos, az Európai Bíróság naponta hoz döntést a reptérbiztonsági kérdésekben. Itt esetleg állami támogatást lehetne kifizetni, tehát erre jogosult, lesz, jogosult lehet egy reptér, azonban a autópályák esetében, ha csak nem PPP-ről van szó, akkor szerintem nem az én ügyem az, hogy a kapott támogatást autópályára vagy pedig reptérépítésre szánja egy taga, tagállam. Hogyha azonban nem infrastruktúráról van szó, hanem piaci kérdésről, akkor az állami támogatás kérdése fölmerül. Ezt pedig természetesen nem könnyű megvizsgálni, nem könnyű elemezni. A bizottság egy tanulmányt indított útjára, és a verseny főigazgatóságon, a kabinetemben folyik a vita erről a témáról, és a közeljövőben gondolom, hogy végkövetkeztetésekre jutunk. Most jelenleg konzultációt folytatunk az érdekelt felekkel, a tagállamokkal, tehát valamilyen iránymutatást fogunk készíteni, de szerintem ennek a időpontja inkább 2012 lesz, és nem pedig az idei esztendő. Az azonban biztos, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, és rengeteg pénzről is. Uh, Köszönöm szépen zárom hozzászólók listáját. Uh, Jean-Paul and I think Ezzel tehát három képviselővel be is telik az időnk. Kratza asszony a szó. Igen, elnök asszony, köszönöm szépen. Biztos úr, elnézést, hogy mindjárt egy olyan kérdést teszek fel, amire ön már vált, válaszolt ugyan, de én egy másik bizottságban voltam, és késve érkeztem ami azt a versenypaktumot illeti. Milyen hozzáadott értéket lát ön ebben a paktumban ahhoz képest, ami már jelenleg is létezik az Európai Uniós politikákban, és hogyan fog ez integrálódni. Milyen további elemek vannak, amiket ez magával fog hozni, ahhoz képest, amiről már most is szó van a kormányközi gazdasági csomagban. Már most is van ennek egy olyan fejezete, amelyik a gazdaságpolitikák egyensúly hiányával foglalkozik. Most túl a költségvetési fegyelmen. Milyen hozzáadott értéket hozhat ez a paktum, és hogyan fognak ezek az új elemek integrálódni a, a kormányzásban. Úgy, úgy gondolom, hogy ez a kérdés a kollégámnak, Oli Rennek kellene, hogy feltegye a paktum, hát ugye versenypaktum, Euró, paktum az euróért kérdések, ezek a gazdasági monetáris kérdésekkel foglalkozó biztosnak a területe. Hogyha erről kellene szóljak, a 2011-re vonatkozik, akkor ezt neki kell, hogy feltegye. Egyébként egyetértek azzal, amit mond erről Orren és a bizottság, de nem az én közvetlen kompetenciába tartozik. Dirk. Ja, dank u wel. Meneer de commissaris, laat mij u dan een vraag stellen over iets... Köszönöm, biztos úr Hadd tegyek fel egy olyan kérdés, ami biztosan az ön hatáskörébe tartozik viszont. Hozom mondjuk ügyében a vállalmi, vállalatok privatizáció keretében sokszor előfordul, hogy az állam ösztönzőket nyújt, annak érdekében, hogy arra sarkalja az embereket, hogy közállamivállalatokban részvényeket vásároljanak. Egyfajta hozománynak nevezik ezt, Daurinak. A posta ágazatban is tapasztalható volt ez, és a Royal Mail, a brit, meg a francia post esetében is vizsgálat indult e gyakorlat tekintetében, hogy versenyzavaró-e ez. A vállalatok átvállalták a posta a vonatkozó nyugdíjterheket. És a pénzügyi ágazatban is megfigyelhető az, hogy az állam lett sok esetben bankok tulajdonosa, államosítás révén, vagy akár többségi tulajdon szereztek szerzett az állam részvények révén ezekben a pénzintézetekben, és ezeket most újra privatizálják. És újra a 80-as éveknek ez a hozomány gyakorlata újraindul, mint említettem a posta ágazatban, a posták újra privatizációja, meg a pénzügyi ágazat reprivatizáció esetében is érzékelhető ez. Figyelmeztetnünk kell tehát, mert hogyha ez a hozománygyakorlat újra indul a bankok esetében, akkor nagyon nehéz lesz megfékezni, gátat szabni ennek a gyakorlatnak. Ön miképpen látja ezt a jelenséget, mely, mint mondottam, újraindulhat, újra elterjedhet, amikor ismét magánkezekbe igyekeznek visszaadni majd a most állami kézbe került bankokat és pénzintőzeteket. Le estaba siguiendo su intervención por la traducción francesa y a francia tolmácsolásból követtem a hozzászólását, és nem igazán értettem meg, hogy melyik jelenségről is beszélt megismételni. Misschien mag ik het in een paar woorden uit, uitleggen. Hadd fejtsem ki néhány szóban a e jelenséget. Holland, a Hollandban hozománynak nevezzük ezt a jelenséget. Tehát egy, egy, egy állami vállalatról beszélve, mondjuk egy posta, amelyet aztán privatizálnak. És hát ennek folyamán, ennek során, ugye magánkézbe kerül a vállalat, és érvényesült egy olyan gyakorlat, hogy tőkeinjekciót kap ennek folyamán a vállalat, annak például a nyugdíjterhek átvállalása révén egyfajta swap művelet történik. Németországban is megtörtént ez a posta privatizáció esetén. Ugye a belvárosban működő drá- költséges postahivatalokat az állam megvásárolt, mint egy feltőkésítve, megerősítve a vállalatot, hogy vonzóbb legyen a privatizáció során ösztönzőket adva ezáltal a, a befektetőknek. Ezért hívjuk ezt hozománynak. Saját anyanyelvemben már tökéletesen értettem. Köszönöm szépen a spanyol tolmácsoknak. Ez az egyik ö, olyan elem, ahol megpróbálunk ö, a, az állami támogatások ellenőrzésével reagálni, és arra vigyázunk, hogy ne legyen túlkompenzálás egy magán cég esetében, amelyik valamilyen közszolgáltatást lát el. Egy olyan vállalat esetében, amely privatizálásra került, és ami régen állami monopólium volt, vagy egy magán vállalat, amelyik közérdekű szolgáltatást biztosít, akkor nagyon odafigyelünk arra, hogy milyen szintű kompenzációt vagy juttatást kap az adott tevékenységhez, annak arányában, hogy milyen tevékenységről van szó. Így például elemeztünk néhány olyan aspektust, amiről ön is szólt, a, például amikor a vállalatnak a magánnyugdíj rendszeréből áttértek az állami nyugdíj rendszerbe, és ez egyes esetekben csak úgy volt megoldható, hogy egy szubvenciót, egy állami támogatást kapott egy magán cég, amelyiknek a versenyszabályoknak megfelelően kell, hogy dolgozni, működni tudjon a piacon. Vannak más esetek, amikor egy úgynevezett túlkompenzáció kereszt támogatás útján valósul meg, az állami támogatás kerül támogatásra, szubvencionálásra, de valójában az annak a vállalatnak a versenyterületen végzett tevékenységét támogatja, vagy azt is, anélkül, hogy mondjuk itten nyugdíj vagy egyéb ügy lenne. Ezek ilyen esetek jelenleg is vannak, tanulmányozás alatt állnak, van néhány nagy volumenű, fontos ügy. Az egyik ilyen a belga posta, a másik pedig a Deutsche Post Németországban. Ez a két nagy eset. Tudnék még más példákat is mondani, nem is keveset. Nagyon fontos téma ez. Amikor azt mondom, hogy az a javaslat, amit elő fogok terjeszteni a bizottságnak, arra irányul, hogy a, az állami támogatások ellenőrzését koncentráljuk, különösen a közszolgáltatást ellátó vállalatoknál, amikor nagy vállalatok működnek, akkor e pontosan ezekre a területekre gondolok. Szerintem nem célszerű erőforrásokat pazarolni akkor, hogyha egy kis helyi szolgáltatónak az ügyeit vizsgáljuk, amit mondjuk egy helyi vállalat biztosít és kap mondjuk valami támogatást a, mondjuk a városi önkormányzattól. Hát ott nincs igazi versenytorzulás, nincsenek következményei a belső piacra nézve sem, és abban az adott községben vagy városban az állampolgárok oda tudnak figyelni arra, hogy az érdekek megfelelően érvényesüljenek, de a jó belső piachoz, a közpénzek jó felhasználása érdekében az ilyen nagy vállalatokra kell, hogy összpontosítsunk, ahol esetleg keresztámogatás valósulhat meg, amilyen már volt, és amilyet el is utasítottunk esetben. És nagy közszolgáltatók esetében felvetődik egy kérdés, ami nem feltétlenül a gazdasági ö, folyamatokhoz, hanem a hatékonysághoz kapcsolódik. Tehát az is fontos, hogy elfogadjunk egy bizonyos szintű támogatást egy bizonyos szintű hatékonyság érdekében. Azonban, hogyha a hatékonyság csökken, eltűnik, akkor nem tudom, hogy miért kellene fenntartani ugyanolyan szintű állami támogatást. Hát ennyi, ezt tudom mondani, ezzel foglalkozunk jelenleg. Elnök, köszönöm szépen, és végül Jean-Paul. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy válaszolt mindezekre a kérdésekre. Elejétől kezdve nagyon nagy figyelemmel hallgatom, és lenyűgöz az, hogy mennyire ismeri az egyes témákat de ilyenkor megkettőződök, és gondolom az állampolgára, akikkel gyakran találkozunk, beszélgettünk velük, és felvetődik bennem, hogy van ugye versenyjog az elitnek, és van az az verseny, amit az állampolgár, a kisvállalkozó lát, és amit és azért itt Werner Lange gondolatai jutnak az eszembe. Néha, és az is kérdés, hogy hogyan látjuk Európát. Tudják, hogy Európáról elég rossz a vélemény, a közvélemény tekintetében látjuk ezt a választások eredményeiből is. Talán az észszerű versenyhez kellene eljutnunk, ahogy az észszerű mezőgazdaságról is beszélünk. Ahogy ön is mondta az imént, ha ö, különböző akadályokat hozunk létre, akkor helyből elvesztünk mert tulajdonképpen itten egy bizalomat kérünk. Azt látják az állampolgáraink, hogy bár Európa megnyúl, megnyitotta magát, ez nagyon jó, ide jön mindenki, mi viszont nem nagyon tudunk kifelé menni és a viszonosság kérdése, ami már nem annyira tabú, ezeket, ezt érdemes lenne elmélyíteni. Nem a versenyt akarom itt megkérdőjelezni, de ahol jelenleg tartunk a különböző nehézségeket figyelembe véve, amit az egyes országok átélnek, rosszul látják, az állampolgárok rossznak tekinti azt, hogy mit jelent a versenynek a jelentése Európában. Nem akarom önt hibáztatni, de az előző mandátum idején nem ön volt az, aki ezzel a területtel foglalkozott, de gyakran úgy kerül, kezdte az üléseit, és a jelen, jelen negyed évben ennyi e és ennyi e, e, millió euró büntetés sikerült bekaszíroznom. Örülök, hogy ön nem így kezdi. Én mindig azt tettem föl, hogy és ebből mit láttak a fogyasztók. És úgy emlékszem, lehet, hogy rosszul emlékszem, de erre azt a választ kaptam, hogy ez nem kérdés, nem ez a probléma de most mégiscsak az a probléma, hogy Európa milyen versenypolitikát folytat, és hogy ezt az állampolgárok értik-e, és hogy lássák azt, hogy ez nem a gazdasági szöveteket vagy hálózatot bontja fel, hanem gyakorlatból az emberek is élveznek ebből valamit. Ez egy észrevétel volt részemről, de miután mi őszinték vagyunk, és őszinték a kapcsolataink, és ön jól dolgozik, ezért ezt elmertem mondani. Köszönöm szépen, Gozes úr, és megragadom az alkalmat, hogy egy politikai választ adjak önnek, és ne technokrata választ. A verseny az kinek van, kinek az érdeke, kinek a kiváltsága, a fogyasztói és az állampolgárnak ért van, a kis és közepes vállalatok érdekében. Nem említem, amikor idejövök ezt, de a múlt évben, 2010-ben az első éve a mandátumomnak 3 milliárd euró. Igen, második évben mindig magasabbak az összegek. Miből jöttek össze ezek az összegek? Például légitársaságok elleni bírság, akik többletköltségek számoltak el, ami nagyon sok vállalatnak ö, okozott kárt, olyan vállalatoknak, amelyek exportálnak légiúton. Az állampolgárok szenvedik ezt meg szerintem, igen, mert az állampolgárnak kell majd többet fizetnie azért az áruért, amit a légitársaság drágábban száll, ö, szállított, és azért, mert egy kartel ö, lezés történt olyan vállalatok részéről, amelyek légiszállításban érdekeltek. Hoztunk ilyen döntéseket, aztán történtek döntések a személyi higiéniás termékeket forgalmazó vállalatok fúziója. Nem nagyon nem szofisztikált termékekről van szó, hanem mindennapi, hétköznapi termékekről. Két nagy vállalatnak azt mondtuk, hogy amennyiben önök azt akarják, hogy mi elfogadjuk ezt a fúziót, akkor ezeket meg ezeket a tevékenységi területeket szét kell választaniuk, mert egyébként az állampolgárok által fizetett árak a szupermarketban föl fognak menni, mert ez a fúzió úgy, ahogy ezt önök megtervezték, az mindenképpen nagyon nagy áremelkedést fog eredményezni a különböző Európai Uniós államokban. Erről van szó és remélem, hogy a, ö, ö, ezt, ezt kell elmagyarázniuk a képviselőknek a, és a minisztereknek is, mert az állampolgár nem ismeri a ö, bizottságnak a különböző versenydöntéseit. Nekünk kell ezt megértetnünk és elmagyarázni. Ha ezt elmagyarázok, meg fogják érteni. Az állampolgár nem hülye, nagyon is okos. Sőt, gyakran okosabbak, mint mi, mert ö, nekik van a megérzésük, működik a megérzésük amikor az utca emberével találkozom, akkor én nem szoktam ö, meghallgatni a különböző tiltakozásokat. Soha nem hallatok tiltakozást azért, mert a kartelek ellen fellépünk. Senki nem mondja azt, hogy já Istenem, mit csinálnak a versennyel. Csak akkor hallok ilyet, amikor nagyvállalati találkozókon vagyok. Ott igen, ott mindig jön, hogy ja Istenem, mit csinál az Európa a fúziók ellen? Ja Istenem, miért bírságolnak meg minket ennyire? De én nem a nagyvállalatoknak a biztosa vagyok. Én azért vagyok biztos, hogy Európát és a közérdeket védjem, az állampolgár érdekét. Milliárd kis vállalatok szenvednek, hogyha nincs megfelelő verseny Európának a kérdése, hogyan látja az állampolgár Európát? Az állampolgár rosszul látja Európát, a minden olyan esetben rossznak látja, amikor nem tud megfelelő döntést hozni. Amikor az ECOFIN vagy az Európai Tanács összeül, és a végén nincsen döntés, hogy megoldják a görög vagy az ír vagy a portugál vagy a lett, vagy román, vagy bolgár állampolgárnak a problémáját, akkor szenved, és azt mondja, hogy de mit csinál már megint Európa? azonban, és remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, de hogyha az elkövetkezendő hetekben, napokban azok a kezdeményezések, amelyek megszülettek annak érdekében, hogy válaszoljunk a libiai népnek a szenvedésére, hogyha az Európán belüli széthúzás miatt megint tovább tart a szenvedés, és akkor joggal fogja az európai állampolgár azt mondani, hogy Európa már mit csinál megint. Európának össze kell fognia, és felelősnek kell lennie, és döntéseket kell, hogy tudjon hozni. Amikor ez megtörténik, az állampolgár elégedett. Szerintem ez az üzenet, ezt kell közvetíteni, nem félelmet kell kelteni, vagy a nem defenzív érveket kell felhozni, mert a defenzív játékkal nem tud Európa előbbre jutni. Ez az üzenetem, köszönöm. Thank you very much. Uh, well, that uh, concludes this. Köszönöm szépen. Ezzel végére is értünk a meghallgatásnak. Biztos úr, köszönöm szépen a válaszait, és ahogyan már jeleztem, hamarosan találkozunk július 12-én. Igen, bizony, már benne van a határidő naplónkban, tehát találkozunk július 12-én. Köszönjük, biztos úr! And we'll have about a five minute pause before the... Pedig öt perces szünetet tartunk, mint a betétgarancia alapról szóló eszmecserét megkezdenénk. Okay, everybody. Rendben. Kérem mindenki foglaljon helyet. Folytatjuk az ülést. Lépjünk tovább a hetes napirendi pontunkra, mely nem más, mint a betét garancia rendszerek tárgyában megszervezett meghallgatás, pénzügyi biztonság, a betétesek bizalma, betétesek védelme tárgykörben. Örömmel üdvözlöm a hozzászólókat. Dirk Coupé, aki alelnöke az Európai Betétbiztosító Fórumának, aki bevezető, 15 perces bevezető előadást tart majd, aztán Vera Katrell beszél 10 percben szakpolitikai tanácsadóként a magánbefektető bizalmának visszaszerzésének témájáról, aztán pedig két panelben folytatódik az előadás. Először András Spangl és Federico Cornelli beszélnek. Ők az intézményi garancia rendszerről beszélnek az olasz szövetkezeti bankok esetében, majd a második részben Louis Tejero Pite de Vega beszél a spanyol bankpiac sajátságairól, ezt követik a kérdések, válaszok. Jó sok minden belezsúfoltunk a programba, igyekszünk tartani az időt. 15 percet kap az első hozzászóló, a többiek pedig 10-10 percet. Kérem, ne felol, felolvasásba bocsátkozzanak, mert ha gyorsan felolvasnak, az tolmácsolhatatlan, és akkor én, mint elnök félbe kell szakítsam önöket. Az meg elveszi az idejükből azt a részt, többet meg nem kapnak időt, úgyhogy amikor látják, hogy kétségbe esett a nézekönökre, akkor lassítsanak le. És hát kell még időt hagynunk a kérdésekre is. Több mondandóm nincs. Megadom Dirk Kupénnek a szót. Elnézést kérek, mindenkinek valószínűleg rosszul ejtettem ki a nevét, de a szakbizottság tagjével megszokták ezt a önöki a szó. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Abgeordneten. Köszönöm. Elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Lehetőséget kaptam, hogy az FT alelnökeként a jelenleg alakuló jelentés tervezetről véleményt mondhassak. Néhány szóban bemutatnám az FD szervezetet, nem mindenki ismeri talán. A European Forum of Deposit Insurers, azaz ez egy érdekképviseleti szervezet, minden betét garancia, biztosító és rendszer az Európai Unióban képviselet kapott ebben. 57 biztosító, 42 államból, minden tagállam, európai tagállamot képviselünk az FD 2002-ben alakult, szorosan működik Európai Bizottsággal, szervezetünk, feladatunk a tapasztalatcsere és a garancia biztosítási rendszereket igyekszünk összehangolni, a rendszerek egymás közötti gyakorlatát cserélve, meg a jogalkotási, jogalkotókkal is eszmét cserélve, valamint a pénzügyi szektor más szereplőivel is egyeztetve. Az együttműködés, az, FD, az Európai Bizottsággal folytatott együttműködésének keretében az FD alapdokumentumokat dolgozott ki a bizottsággal, a hozzájárulási a tőke növekmények ügyében, a betétek biztosításának kérdésében, a közvélemény, a közfigyelem felkeltésének kérdésében, és több releváns pontot is ö, felvetettünk ebben az együttműködésben, és megjelentettük ezeket ezekben a dokumentumokban. Az FD tagjai nem payboxok, nem persejekként működnek, hanem igazi szövetkezetekként, és nagyon nagy feladatokkal bírnak az Európai Unión belül ezek a szervezetek. Az általunk képviseltek között vannak központi bankok által működtetett garanciarendszerek, vannak bankfelügyeletek tagjaink között, aztán adóságkezelők, közadóságkezelők, állami intézmények és magán intézmények, magánbankok és szövetkezetek ezen túl. Ezt hangsúlyoznom kell már az elején, hogy nehogy azt gondolják, hogy csak bankokat képviselünk, egy oldalú képviseleti szervezet lennénk, mert mondottam, központi bankok, jegybankok, felügyeleti hatóságok, adóságkezelők, és csak néhány magánbank, illetve bankszövetkezet sorolható tagjaink közé. Mint mondottam, a feladatrendszer nagyon diversifikált Európában, mert a betűbiztosítók feladata a, csak kompenzáció kifizető paybox vagy persej szerepen túl feladatunk, hogy olyan diszkereseket hozunk, amelyek révén eleve elkerülhetőek a csőd helyzetek. Ugyanakkor egyes tagjaink felügyeleti hatáskörrel is bírnak a tagállamokban, ratingeket, besorolásokat végezhetnek, kockázatokat ö, értékelhetnek, osztályozhatnak, és egyéb ilyen hatáskörökkel bírnak. Röviden beszélnék a 94-es betétgarancia irányelvről. Ez egy minimum harmonizációs törekvésre épült európai szinten, egyes kérdéseket kötelezően szabályozott, például a 20 ezer eurós minimumbetét garanciáról, információs jogokról, a betétesek jogairól, míg más kérdéseket nagyon rugalmasan kezelt. Például a magasabb betétgarancia bevezetésének lehetőségét nyitva hagyta, egy alapbiztosítást megengedett, tehát az, hogy a betétes a vesztes cégek egy részében részt vállalhatott, 10%-ra határozta meg ezt 20 ezer euróban. A, ugyanakkor a betétesek mellett, az magánszemélyek mellett a kisvállalatok egy körének védelmét is megengedte, illetve más pénzügyi szervezetek hasonló védelmét is megengedett, tehát a, a kérdések egy körét szab, ö, kötelezően szabályozta az irányelv, más területeken pedig meglehetősen nagy rugalmasságot engedett meg a jogalkalmazók számára. Ugyanakkor egyes kérdésekkel nem is foglalkozott az irányelv. Például a garanciarendszerek finanszírozásának kérdésével, azok felhatalmazásával, mandátumokkal, hogy országonként hány ilyen intézmény működhet, vagy kell, hogy működjön illetve hogy ez magánjog vagy közjog alá eső intézményrendszere, ezekkel sem foglalkozott az, az irányelv. Aztán 2010. júliusában egy bizottsági javaslat jött létre egy új irányelvre vonatkozóan, mely további harmonizációt irányzott elő a betétbiztosítási rendszerek tekintetében. Sok, például a finanszírozás kérdésével is foglalkozott az új tervezet, amelyel a korábbi irányelv nem, és a korábbinál intenzívebb és több kötelező előírást tartalmazott a tagállamokra vonatkozóan. Ezen javaslat 2010. július javaslat alapja az volt, hogy egy célszint 1,5 százalékos szintet célolt meg az eligible deposit számára, tehát a védelemre számot tartó betétek vonatkozóan, és ezáltal egy 150 milliárdos megtakarításra törekedett 10 éven belül. Ugyanakkor 18,5 milliárd euró likvid eszköz megtakarítást jelzett előre a FT. Ez kb. 5 milliárdos különbséget jelent. Az Európai Bizottság a Mutual Solidarity, a kölcsönös szolidaritás rendszerét elvét javasolta a tízes cikkben, arról is szól, hogy a csőd esetén a betét biztosítót kölcsönös védelem alapján kell, hogy hitelt kapjon a származási ország elve tekintetében a csőd esetén rendelkezik, hét napon belül rövidítette le a kifizetés határidejét a betétvédelem tekintetében. Ez a, a bizottságnak ez a javaslata nagy részt üdvözlése talált az FD körében. Olyan kérdések harmonizációra tekintettel például, mint a védelem köre, illetve a betétek mértékének, védelmi mértékének meghatározásában és az információs kötelezettséget is üdvözölte az FD. Amit az FD bírált, az a betét definíciójának mikéntje. Az FD azt a meggondolást követi, hogy a betét meghatározása túl szűk, és nem veszi figyelembe az FD véleményét. Ezen túl bíráltuk azt is, hogy az eligible deposit tekintetében a ténylegesen lefedett betétekre vonatkozó tételeket, a hét napos, hét naptári napos határidő is, bár nagyon nagyra törő, de 2011-ben még három hónappal korábban még 20 munkanap volt a kötelező határidő, ettől nagyon nagy ugrás a hétnapos, hét naptári napos határidő, ez egy, túlzottan nagy lépés. Alapvetően készen állunk a rövidebb határidőre, ám először a Single Customer View-t kéne bevezetni a 20 munkanapos határidő tapasztalatai alapján, és ezt követően lehetne megrövidíteni ezt a határidőt. Ilyen rövidek határidők azonban nem igen képesek tartani a pénzintézetek. A finanszírozás mértéke 1,5%-os mértéke és bírálattárgya, illetve az éves szintek, valamint a kockázati hozzájárulás tekintetében az FD szerint túlszabályozás történt egyes tagállamokban jelentős módosításokra van szükség, hogy igazodjanak ehhez a tervezethez. Az FD bírálta a Mutual Solidarity rendszerét is, tehát hogy a, a biztosító rendszeren belül milyen hitelek nyújthatók, és erősen bíráltuk azt a kötelezettséget, mi szerint mennyi beruházható, alkalmazható beruházásra a betétekből származó eszközök Európán belül a befektetési biztosítók jelentős vesztességeket szenvednének. Szerintünk nem volna szükség ilyen átfogó szabályozásra a e területen. Aztán bírálta az FD azt a kérdést is, hogy a fogadó ország felelőssége annak kötelező volt, amennyiben érvényesíthető. Az a bizottság a biztosító intézetek együttműködésének mikéntjét is meghatározza. Szerintünk önkéntes módon bevezethető ugyan a fogadó ország felelősségének szabálya, ám felel, kötelező módon nem. Aztán, hogy az a szabály, hogy minden devizában kifizetendő a betét biztosítás drámaian megnövelhetné a költségeket, korábban nem érvényesült ez az elve a tagállamokban, és végül, de nem utolsóban nagyon nagy bírálat érte a betétbiztosítók mandátumának korlátozását az eszközök felhasználásának restriktív szabályozása révén. Tehát csak ha bizonyos megtakarítás szint elérése kerül, csak akkor kapna szabad kezet a felhasználásra az adott intézmény, erős bírálat érte az eszközök felhasználásának ezt a megkötését, szerintünk szabadon kéne ezt hagyni. A nemzetközi best practice is erre utal, és a Bázeli Bizottság szerint is az FD bevonásával úgynevezett alapelveket dolgozott ki, amely ö, nem ilyen mértékű restrikciót alkalmaz az eszközök felhasználása tekintetében. Ennyiben tehát elmondhatta, hogy az FD, az Európai Parlament jelentését kivált kép üdvözölte. Tudnék, azok a bírálati pontok, amelyeket az FD felvetett a bizottság területével kapcsolatban, visszatükröződnek a parlament jelentésében, sőt megoldásokat is nyújt erre, ezek némelyikére. A, tehát nem az eligible depositokra vonatkozóan kellene a, a, a vitát megfolytatni, hanem a covered depositok definíció alapján kellene a tanács is vitassa, megvitassa a e kérdést. Tehát csak a ténylegesen védett ö, betétek vethetőek össze a tagállamok között. Erre tekintettel kell legyünk. A jelentéstevő ugyanakkor rugalmasságot javasolt, amelyet az Európai Bizottság tervezete nem, más kérdésekben is, és az eszközök teljesen szabad felhasználását irányozza elő, ugyanakkor más visszafizetési kötelezettséget esetében különösen üdvözöljük azt, hogy a jelentéstervezetben az eszközök felhasználása a korábbi szabályozás és a, a, a Bázeli, szakbizottság, Bázeli Bizottság által meghatározott best practices alapján áll. Egyéb részlet tekintetében például az, hogy a visszafizetés pénzeszköze csak az euró lehessen, szintén üdvözlendő, és hogy a likvid, likvid eszközök szabad beruházása, befektetése lehet, lehetséges legyen, ez is helyén való. Valamint a bevált rendszereket meg kéne hagyni a tagállamokban, nem szabad ezek terhére szabályozni, nem szabad feláldozni azokat a kevésbé kockázatérzékeny, már jól működő intézményeket, amelyek a tagállamokban működnek, csak azért, mert a szabályozás ezt irányozza elő. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy csak 12 órától lehet kérdéseket föltenni. Viki, láttam, hogy már ezt jelezted, ilyen jellegű szándékodat. És akkor lépjünk is tovább, Vera Katrali, a szó a Witch nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak a mai találkozóra. Vera Kotrának hívnak, és a pénzügyi szolgáltatási kérdésekben a Witch politikai tanácsadója vagyok az Egyesült Királyságban a legnagyobb fogyasztói szervezetet képviseljük Európában, függetlenül a kormánytól, illetve az ipartól. A betétbiztosítási rendszerekért vagyok felelős, illetve az Európai Bizottság pénzügyi szolgáltatási felhasználói csoportjának is tagjai, tagja vagyok. A betétbiztosítást a jelenlegi európai banki rendszer alapjának tekintjük. Egy jól működő rendszer nélkül nem bíznak az állampolgárok, illetve a betétesek a banki rendszerben. Ezt bizonyította a 2007-es Northern Rock esete és felmerül a kérdés, hogy meg tudjuk-e valósítani célkitűzéseinket. Ebben a jelentésben egy megkülönböztetett megközelítést szeretnénk alkalmazni, különböző követelményeket a betétbiztosítási rendszerre, biztosítván a rugalmasságot, Mindennek az alapját pedig a bizottsági javaslat képezi. A mai napon szeretnék rámutatni egy-két olyan kérdésre, amely rendkívül fontos a fogyasztók számára, és ahol a rugalmasság adja a megfelelő megoldást. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentéstevő gondolataival egyetértünk, ami az időzítést, az idéglenes mérlekkilengéseket, illetve a márkanév védelmet illeti. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a tagállamok dönthessenek az intervencióról egy gazdasági válság esetében, vagy pedig a bizalmassági válság esetében. Egy alapelvet szeretnék javasolni a DGS-re vonatkozóan, illetve annak hatékonyságát szeretném értékelni. A működő piac alapját adja a befektetői bizalomnak. Nagyon fontos, hogy a DGS, DGS architektúrája bizalmat építsen ki. Ezért egy megfelelő biztonsági hálót szeretnénk kialakítani, amely nem terheli feleslegesen a fogyasztót. Információt kell szolgáltatni a DGS-ről, de nem szabad, hogy további értelmezésre szoruljon a fogyasztó. Nem szabad az sem, hogy helyettesít segítse a szabályozót, vagy hitelminősítőként járjon el a fogyasztó. Hiszen miért is lehetne ő sikeres, amikor a történelem azt bizonyítja, hogy cégvezetők, hitelminősítő intézetek kudarcot vallottak a kockázatok meghatározásában. A fogyasztó ezt nem tudja egyedül megtenni, hiszen a kockázatokat nem látja a termék dizájnban. A cég stabilitásában rejlik ennek a kulcsa, a fogyasztó bizonyos megtakarítási számlákat választ azért, mert azt gondolja, hogy ennek a kockázata alacsony. A fogyasztóktól nem várhatjuk el azt, hogy megítéljék egy-egy megtakarítási intézménynek a pénzügyi helyzetét. És most pedig szeretnék áttérni az információs megoldásokra. Az Egyesült Királyságban nagy az űrzavar a márkanév mint entitás, illetve a banki szolgáltató mint entitás között. Az Egyesült Királysági Szabályozó, az EFSA egy kutatást végzett, és a következő megállítást jutott, idézem. A válaszadók a márkaneveket különböző entitásként kezelték, és arra a feltételezésre jutottak, hogy ezeket külön is kezelik a kompenzáció esetén. Az a felismerés, hogy van ilyen különülés, azonban nem lehet készpénzként venni ezt, ez megdöbbentette a felhasználókat és ezt igazságtalannak vagy nem tisztességesnek találták, hiszen a fogyasztó kárára profitált a bank. Ezen kívül a tanulmány arra a megkövetkeztetésre jutott, hogy az ilyen jellegű különállóság hiánya károsan hatott a fogyasztókra. Úgy gondoljuk, hogy ennek e-, eredményeképpen a fogyasztók csalódottak, nagyon nehéz down slightly, some of the interpreters are having a little bit of a problem. It, it, when you read a script, it, it tends to happen, so slow down, please. Az elnök erre kéri a felszólalót, hogy ne olvasson ilyen gyorsan. Tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy melyik márkanév hova tartozik, melyik EFSA szabályozás alá, illetve engedélyezés alá és hogy ez mennyiben érinti az engedélyezési folyamatot. Nem is meglepő, hogy az EFSA arra az eredményre jutott, hogy a válaszadók szerint maga, magát az engedélyezési rendszert meg kellene változtatni, és azért mind, így ennek eredményeképpen mindegyik márka nevet külön állóan, de egyenlő, egyenlőképpen kezelnék, és így tisztább lenne a helyzet. Szeretném hangsúlyozni ezt a gondolatot. Úgy gondoljuk, hogy a védelmet a fogyasztó szinten kell biztosítani hiszen ők márkanév alapján járnak el. Hogyha megváltoztatjuk a márkanevet, vagy a cégtulajdont ugyanazon eh, cégnév alatt, akkor ez csak zűrzavarhoz vezet. Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek különböző engedélyezést követelnek a különböző márkanevek esetében, és így különböző kompenzációs korlátokat ajánlanak a fogyasztóknak. Úgy gondoljuk, hogy páneurópai követelmények hiányában, amely külön engedélyezést követelnek különböző márkanevek esetében, a minimális követelmény az, hogy a tagállamok márkanév szerint, márkanévenként, illetve fogyasztónként végezhessék el a kifizetéseket. Következő témám az átmeneti mérleg kilengése, és itt utalnék a jelentésre. Úgy gondoljuk, hogy ezeket, ezekben az esetekben előfordul az, hogy átmenetileg mérleg kilengés mutatkozik, a balesetek vagy a bűnté, bűncselekmények áldozatainak kompenzációra van szükség, de, szükségük, de ez néha meghatáro, meghaladja a korlátokat, például az életbiztosítások esetében. Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan esetek, ahol ez a védelem nagyon is szükséges, hiszen csak így lehet megvédeni a fogyasztókat a veszteségektől, ezért üdvözöljük a jelentéstevő javaslatát, miszerint tisztázni kellene a jogosult, az átmeneti mérleg kilengés esetében a jogosultságot. Most pedig a konkrét bizottsági javaslatról szólnék. Üdvözöljük a bizottság javaslatait annak jelenlegi formáiban. Egy kontaktpontot kívánnak létrehozni a fogyasztók számára, a saját országukbeli kompenzációs rendszer keretében, és ezt üdvözöljük. Ugyanígy a gyorsabb kifizetési határidőket, ezt is üdvözöljük. Úgy gondoljuk, hogy ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy a fogyasztói bizalmat helyreállítsuk a pénzügyi rendszerben. Ami pedig a setafokat, a beszámításokat illeti, a fogyasztók nagyon gyakran a lakáshitel biztosít, biztosítójuknál tartanak igényt ilyen beszámításra. Sokszor folyószámlát követelnek az ilyen hitelbiztosítók, és a, a setup gyakran a likviditást teljesen törli. Ezért ez aggodalomra ad okot a fogyasztók számára, és sokként érte őket. Ezért azon a véleményen vagyunk, hogy az ilyen beszámításokat nem szabad használni a DGS-ek esetében, hiszen ez zűrzavart okoz a fogyasztók közül, illetve a likviditás elvesztését, valamint lassítja a kifizetéseket. Ami pedig a kifizetéseket illeti, már szó esett erről a jelentésben, úgy, gondoltuk, úgy gondoljuk, hogy a Öt napnál hosszabb kifizetési határidő komoly gondot okozhat a fogyasztóknak, különösen az alacsony jövedelmi fogyasztóknak, akik heti költségvetési keretek között dolgoznak, ezért üdvözöljük a időközi kifizetés gondolatát. Összefoglalásképpen lehetőségünk nyílik arra, hogy megfelelő, észszerű és racionális rendszer alakuljon ki, és ezzel garantálhassuk a fogyasztók bizalmát fenntartató formában. Hogyha elfogadjuk azt, hogy a fogyasztók egyre nagyobb személyes felelősséget vállalnak a saját pénzügyi biztonságuk kialakítása érdekében, most és a jövőben, ezt a felelősséget pedig nekünk kell védenünk a jellegű kudarcokkal szemben. A betétbiztosítási rendszer ezt megteheti. Köszönöm, lépjünk tovább. Az olasz szövetkezeti bankok témaköréhez Pangl úré a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönet először is, hogy lehetőséget kaptam a betétbiztosítás osztrák szövetkezeti banki rendszeréről beszélni illetve azon kihatásokról, melyeket az új irányelv tervezet hozna a, a mi rendszerünkbe. A bevezetőben hallották, hogy az olasz, olasz szövetkezeti bankok egy új rendszert építettek fel, egy többek között egy, egy betétbiztosítási intézményrendszert, és örömmel mondhatom azt, hogy az osztrák példa segítette olasz kollégáinkat ebben. Az osztrák szövetkezeti bankok számára a betétbiztosítási reform különös jelentőséggel bír, mert a mi garanciarendszerünk többből áll, mint a puszta betétbiztosítási garancia. Betéteseink tudnék több szintű védelmi rendszert élvezhetnek, ezért fontos az, hogy ez az, ez az össz, a többféle védelmi hálózat ezen ö, együttműködését figyelembe vegyék, és ne avatkozzunk be úgy a rendszerbe, hogy amely csak aztán egyfajta betétgaranciát tesz lehetővé. Ez a megállapításom a legtöbb szövetkezeti bankra és európai takarékszövetkezetre is érvényes, hiszen ezek biztosítási rendszerei átfogó védelmet kínálnak az ügyfelek számára, és ez a bonyolult rendszer nem alkalmas a one size fits all mindenre ráhúzható egységes szabályozás számára olasz és spanyol kollégáim is biztosan egyetértenek ezzel, vagy majd utalnak erre. Egészében hangsúlyozható az, hogy ez a garanciarendszer a legutóbbi válságban nagyon jól által, kiállta a próbát, és semmiképpen sem szabadna feláldozni egy rosszul értelmezett harmonizáció oltárán ezt a jól működő összetett védelmi rendszert. Azt is gondolom azonban, hogy ezen a ponton a, a parlamenti jelentéstevő javaslata jó irányba megy hiszen egységes védelmi, vetétvédelmi szintet javasol. Az elnök kéri, hogy a mikrofont a előadó vonja magához, mert nem hallatszik, amit mond. Tehát a javaslat, a jelentéstevő javaslata egységes betétvédelmi szintet és közös rendszert határoz meg, ugyanakkor az egyes ö, le, variációkatnak teret enged a célmeghatározásban, és ezáltal az európai bankpiac sokfélesége jobban érvényesül, mint az Európai Bizottság tervezetében. Helytelen volna minden rendszert egy egyszerű paybox vagy per persei funkcióra korlátozni, és ezáltal csökkenteni sok tagállamban a védelmi színvonalat. Nézd, lássuk, hogyan fest a mi rendszerünk, amelyet olasz kollégáink is sok pontban átvettek. A mi rendszerünk alapja gerince az, hogy a kockázati helyzetet minden intézményben rendszeresen fel, fel, megvizsgálják. Ezután az elkrévén tudjuk hamar felismerni a válsághelyzeteket, és tudunk korai intézkedéseket foganatosítani. Amennyiben szükség van rá, a többi bank, az ágazat többi bankja pénzügyi eszközöket is rendelkezésre bocsát a szanálásra, az adott ö, szervezet konszolidására eddig ezek a megelőző intézkedések mindig célra vezetőek voltak, és így elmondható, hogy Ausztriában az elmúlt 120 év során egyetlen csődeljárás sem indult szövetkezeti bank ellen, amióta működik ez a rendszer tehát. Ha azonban mégis szükség volna egy csődeljárásra, akkor a mi rendszerünk a betét, betét biztosítási irányelv minden feltételét teljesíti, a régiét is, meg az újét is. Ezen túl bankjaink minden betétest biztosítanak, akiket egyébként a törvényes betétbiztosítás nem fedne le. Így mondom, minden betétesünk bízhat egy nagy bank ellengaranciájában, és arra is utalnék, hogy ez a védelem, ez az átfogó védelem, csak akkor ígérhető meg, hogyha egy egész fel, csomag, tehát hatékony biztosítási csomag működik ahogy a más tagállamokban működő szövetkezeti bankok és takarékpénztárok, úgy az osztrák bankok is úgy gondolják, hogy egy korai beavatkozás sokkal hatékonyabb, mint a csődeljárás megvárása. Gazdasági szempontból is elmondható, hogy a korai beavatkozás jobb, mert a konszolidáláshoz kevesebb pénz kell, mint egy csődeljárás eh, költsége és az egész banki piac stabilitása szempontjából fontos. Jobb a korai beavatkozás, mert így megőrizzük a betétesek bizalmát, és nem riasztják el a betéteseket a, a, a sajtó riasztó egy-egy eljárásról. Hogy beszéljek most a bizottság tervezetéről pontról pontra. A bizottság első tervezete megdöbbentett bennünket nem veszi figyelembe, tagadja a nemzeti sokféleségét a bankrendszereknek, egyfajta paybox funkcióra csökkenteni, korlátozná ezeket a szövetkezeti bankokat. Először nem is értettem, hogy az Európai Bizottság miért él ezzel a javaslattal. Aztán elolvastam a preambulum 11-es pontját, ahol a bizottság afelől panaszkodik, hogy a betétesek válság válságos időkben a biztonságok bankokban bíznak csak. Hát ezzel semmi baj nincs szerintem. Valóban a bankszolgáltatások bizalmi alapon kell álljanak. Ugyanakkor a magas kamatok csalogató volt, a sokszor félrevezeti az ügyfeleket. Ez nem csak az izlandi bankok, közvetlen bankok negatív tapasztalat mutatja, hanem más is. Ami pedig a betétgarancia alap mértékét illeti, látni kell, hogy nagyon sok országban ex ante alapok működnek. Ezen országok számára az ex pont finanszírozás külön terhet jelentene. Az előbb említett prevenciós intézkedéseket sem szabadna veszélyeztetni az új szabályozásnak, meg a hitelkihelyezés képességét sem. És a jövőbeli Resolution Fund alapműködését sem. Ezért nézetek szerint a, a jelentéstevő által is érintett átmeneti időszakok, illetve az alap 1%-os szintre való csökkentését irányoznánk elő. Minden esetre fenn kell álljon annak a lehetősége, hogy az alap jelentős részét garanciákra fordíthassuk, hogy a bankok tőkéjék jelentősét továbbra is hitelkihelyezésre tudjuk, tudják alkalmazni. A tanács munkabizottsága elfogadni látszik ezt a javaslatot. Központi fontosságú kérdés az eszközök felhasználásának mikéntje. A jelentéstevő itt is pragmatikus megoldást javasolt. A módosítók szerint az alapok egy harmadát lehet megelőző intézkedésekre, tehát csőd elkerülésre alkalmazni, megelőzésre alkalmazni, és ez helyén való. Eddig azzal érveltek ennek ellenzői, hogy ez csak egy elméleti lehetőség, mert a bankok úgysem fogják segíteni konkurenseiket, nem, nem fogják a csőttől megmenteni azokat. Ezzel szemben a gyakorlat legalábbis Ausztriában az, hogy az ilyen szanálási lehetőség a gyakorlatban megvalósult több alkalommal az ágazatban. Például az osztrák bankok az elmúlt években megmentették a Bavag és a Konstancia bankot, két konkurens bankot mentettek meg, mert belátták, hogy a csődeljárás kára, kára őket is terheli majd, inkább, mint sem a, a, a megelőzés tenni. A kifizetési határidő 7 napra való csökkentését javasolta az Európai Bizottság. Szerintünk ez nem, reál, nem realista, nem valóságszerű, mert nem lehet megvizsgálni a jogosultságot ilyen rövid idő alatt, mármint hogy a betétes valóban jogosult-e e, ilyen kifizetésre. Ha például egy nem jogosultnak fizeti ki e, a betétgaranciát, akkor nagyon hosszú ideig tart ennek visszatérítetése és akkor egy másik betétes szenvedi meg ezt a, ezt a késlekedést. A jelentéstevő azt javasolja, hogy 5000 eurótig 5 napon belül történjen meg a kifizetés. Szociális szempontból ez elfogadható és működőképes is, ugyanakkor fennmarad a jogosulatlan betétesnek való téves kifizetés visszatérítésének problémája. Aztán a javaslat ö, ö, megengedi azt is, esetleg, hogy egy, a betétes saját biztosítási részvállást tegyen, ez a co-insurance angol kifejezése leírt ö, jelenség, az az, hogy a betétes is érzékelje az általvállalt kockázatot. Előkező esetben ö, csak a legjobb hit, ö, kamatot ígérő bankhoz ö, bankhoz a magához a betétest, és ez elvezet bennünket a következő bankcsőd ö, helyzetéhez Értelme volna tehát annak, hogy a betétes is vállalja részben a garancia biztosítás kockázatát. Ez egyébként egybecseng a Financial Education, a pénzügyi oktatás céljával, amelyet a bizottság is magáénak val, bár belátjuk, hogy ez a téma többségi támogatásra nem számodhat. Köszönöm, hogy meghallgattak, és szívesen válaszolok majd kérdéseikre. Uh, Köszönöm szépen, és akkor most Federico Cornelli. Kérlek, adom át a szót. Köszönöm szépen a meghívást az olasz szövetkezeti bankok nevében, amiben 400 kis és közepes bank a tag, és ez a harmadik nagy csoportot képezi országos szinten. Ezek olyan bankok, amelyek tőzsdén nem jegyzettek, kis bankok, amelyeknek a státusza és a célja az, hogy a helyi önkormányzatokat, közösségeket segítsék. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy 60%-a az aktívájuknak ismételten azért kell befektetésre kerüljön, hogy a helyi kormányzat, helyi közösséget segítsék. Tehát mindaz, ami bónusznak jelenik meg, vagy nyereség az ő esetükben, az visszaforgatásra kerül. A tagjaink, a maguk a fogyasztók, és éppen ezért igyekeztünk egy olyan védelmi rendszert kialakítani, ami túlmutat azon, amint, amit általában szoktak ö, lehetővé tenni, és a fogyasztóknak is egy fokozott védelmet nyújt. Megfelelően elemeztük a válságnak az okait, amik alapvetően annak tudható be, hogy nem volt megfelelő likviditás ellenőrzés, és az, az korábbi évekhez hasonlóan nem volt ilyen ellenőrzés, illetve voltak irányítási szabályokkal is problémák. Tehát egy projektet dolgoztunk ki, ennek ez egy olyan rendszer, egy garancia vagy biztosítási rendszer, ami intézményi szintű, és ezt szeretném most ismertetni. A mi garancia alapunk, aminek az IPS a neve, ez két nagy előnyt jelent. Egyrészt egy nagyobb pénzügyi stabilitást jelent, másrészt pedig egy teljes körű védelmét adja a fogyasztóknak. Nagy ö, odafigyeléssel hallgattam, amit mondott ö, Gotrell asszony, és ö, a teljes mértékű védelem irányába mentünk el a fogyasztó érdekében. Ez a jogszabály, ami jó irányba mutat, véleményünk szerint, mindenképpen szükséges. Vannak bizonyos elemek, amiket figyelembe kell venni, és van egy megkerülési lehetőség. Ez azt jelenti, hogy az, az, az a költség, ami ezzel a százalékkal kapcsolatos, amit be kell fizetni a betétállomány után, ez oda vezethet, hogy a bankintézmények igyekeznek megkerülni ezt a rendszert. Például a bankoknak minden 30-40 ezer be, összegű betétért átkonvertálják ezeket egyéb pénzügyi eszközökké. Mondjuk egy ügyfél, akinek több mint 30 eh, ezer euró betétje van, annak azt mondják, hogy hát inkább miért nem helyezi el ezt a pénzt eh, kötvénybe Azonban mit tesz ilyenkor a, a ö, bankár? Azt csinálja, hogy tulajdonképpen az implicit költségét csökkenti annak, amit, ö, ki kell, ö, amit be kell fizetni a betétbiztosítási alapba. És ez egy nagyon nagy veszélyt jelent, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Mi történik? Mert így módon gyakorlatilag eltünteti a betét állománynak egy részét, ami után fizetnie kellene a betétbiztosítási alapba. Ez tehát egy komoly veszélyt jelent. A másik veszély az az, hogy csökkenti a likviditását a bankközi piacon ugyanis amit betétként elhelyeznek, illetve ami likviditásban jelenik meg, ennek a nagy része, ennek a betétállománynak a likviditásból kikerül, mert ugye áttették betétből egyéb pénzügyi eszközbe, és így módon a költségeket is áthelyezik. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy ne kerüljék meg a törvényt? Erre van ez az IPS projektünk, ez egy garancia alap, ami minden passzívát a, a biztosít. Tehát nem csak 100 ezer euróig adunk biztosítást, hanem a 100 ezer euró feletti betéteket is 1 millióig az, és ugyanakkor a kötvényeket, vagy bármilyen egyéb pénzügyi eszközök is biztosításban részesülnek. Ez fontos ahhoz, hogy pénzügyi stabilitás legyen, és további eszközökkel kell ezt kísérni. Például biztosítani kell, hogy jó legyen a banknak a vezetése, és az IPS alapunk mindenféle nagyon szigorú ellenőrzést végez, a bankok adataival kapcsolatban vizsgálja a banki likviditást, hetenként történik ellenőrzés, és ha lehetséges, akkor napi ellenőrzést tartunk. Ez egy nagyon lényeges pontja ennek az ellenőrzési rendszernek, ami gyakorlatilag a bank irányítást ellenőrzi annak érdekében, hogy a válságokat elkerülhessük. Ez nagyon sok adminisztrációt jelent, meg kell nézni azt, hogy szabályszerűen működik-e, ellenőrizzük azt is, hogy a szakszervezeti tevékenység megfelelően működik-e. Tehát a fogyasztó bármilyen összegű legyen a betétje, hogyha meghaladja a 100 ezer eurót, ebben az esetben is védett betéttel rendelkezik. Valamennyi bank valamennyit átengedett a hatalmából egy harmadik félnek, amelyik a végzi a különböző ellenőrzéseket. És ez egy nagyon jelentős elem ebben a rendszerben, ugyanis ez bizalmat ad a fogyasztónak. Van egy olyan szándék, hogy stabilizáljuk a helyzetet, és megelőzzük a bankcsődöket. Ez mindenképpen erősíti a fogyasztónak a bizalmát. Még abban az esetben is, hogyha a bank igyekszik megkerülni a betétbiztosítási rendszert, és megpróbálja a betétek egy összeg, egy részét átcsoportosítani kötvényekbe, van egy megelőző kontroll. Ezen az alapon és ennek az erőfeszítésnek a keretében nagyon fontos szerepe van ennek az ellenőrzésnek. Mi mindenképpen úgy véljük, hogy bátorítani és ösztönözni kell ezt a megelőző eszközt a pénzügyi stabilitás érdekében és itt hivatkozok a 11-es cikkre, az IPS-ek esetében egy bizonyos százalékot kell megállapítani, ami magasabb kell, hogy legyen, mint a 65 százalék, ami az előirányzatban szerepel, mert ellenőrzés van, és csak az ellenőrzés az, ami megfelelően tudja erősíteni a betétesek védelmét. Tehát mindenképpen 100%-ig kell, el, 100 kell eljutnunk. Az egyéb kérdésekben csatlakozhatunk ahhoz, amit osztrák kollégánk Pangal elmondott és megoldásokat kell találnunk. A megold, az ellenőrzés, a megelőzés és a helyi szintű beavatkozás nagyon fontos, különösen a kisbankok esetében. nem lehet Londonból vagy Brüsszelből elvégezni ezeknek a kisbankoknak az ellenőrzését, amelyik mondjuk Kalábriában vagy máshol Dél-Olaszországban van ezért ezt a megelőző tevékenységet, ezt ex ante kell elvégezni, és éppen ez a kulcsa a csőd megelőzésnek. Tehát ez a kis autonómia, azért nagyon fontos, hogy a helyi szintű autonómiát megőrizzük. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most rátérünk Luigi Zsáró előadására. Köszönöm szépen. Luis Teherónak hívnak, és a ö, spanyol ö, szövetkezetek ö, szabályozásával és politikájával foglalkozom. Nagyon fontos a Spanyolországban is a betétbiztosítás. Mi ugyanis úgy ítéljük meg, hogy ez egy olyan rendszer, amelyben már benne van több olyan javaslat, ami a bizottsági javaslatban szerepel, illetve az Európai Parlament jelentés tervezetében is szerepelnek ezek az elemek. Olyan rendszerről van szó, amelyben olyan mechanizmusokat találunk, amelyekről még nem beszéltünk, de amiknek közvetlen hatásuk van arra, amit nevezhetnénk pénzügyi stabilitási rendszernek, és aminek alapja a rugalmasság. A rugalmasság annak érdekében, hogy megelőző módon tudjunk megoldani véglegesen bankválságokat. Csak nagyon röviden szeretném áttekinteni a főbb jellemzőit a spanyol rendszernek. Olyan rendszerről van szó, ami a fedezetet illetően minden ö, betétgyűjtő intézetet arra kötelez, hogy részese legyen a betétbiztosítási alapnak. Három különböző betétbiztosítás van, egy a bankoknak, egy a takarékpénztáraknak és egy a szövetkezeti bankoknak. Második jellemzője az alap nem csak a banki betéteke, a bankbetéteket fedezi, hanem az értékpapírokat is, amelyeket a bankban helyeznek el. Abban az esetben, hogyha nem a banknak a saját értékpapírjairól van szó. Ugyanakkor a pénzintézetek, a közhatóságok vagy vállalati kötvényeket, amelyek ugyanahoz a vállalatcsoporthoz tartoznak, mint maga a ö, takarékbank, akkor ezeket ne, re nem vonatkozik a ö, vetét. A látra szóló ö, letéti jegyek ö, ugyancsak nem képezik ö, tárgyát a védelemnek. A magánszemélyeknek vagy vállalatoknak a letétei ugyancsak ö, biztosítottak. Ami magának az alapnak a jellemzőit illeti, fontos hangsúlyozni, hogy ez a három betétbiztosítási alap önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Tehát mind a három független attól az entitástól, amelyek a betéteket gyűjtik, és az állami költségvetéstől is függetlenek. Tehát ezek teljes mértékben önálló alapok. És szokás szerint ezek minőségi befektetéseket, illetve szuverén értékpapírokba fektetnek, olyanokba, amelyeknek a minősítése kiváló. A fő célunk az az, hogy 1%-a a biztosított betéteknek és úgy gondoljuk, hogy itt van az irányelvnek a, a legnagyobb hatása, hogy az 1%-ról másfél százalékra térnénk át, tehát jelenleg az összes biztosított betét 1%-ára kell fizetni, és a piaci érték 5%-ára kell, kell, hogy fedettek legyenek a tőzsdei jegyzett értékpapírok. A nominális, tehát a névértéke a tőzsdén nem jegyzett értékpapíroknak ugyancsak biztosított. Az éves befizetések attól függnek, hogy milyen célok vannak. Tehát lehet, hogy kisebb befizetés vagy semmi befizetés nem kell teljesíteni a banknak, hogyha kellő szintet elérte, azonban, hogyha valamilyen rendkívüli e, esemény következtében valamelyik alap kimerül, akkor magasabb összege is befizethető, kivételesen a Spanyol Nemzeti Bank is fizethet be ezekre az alapokra. A legfontosabb ezen belül talán ennek a garancia alapnak a felhasználása. Azt mondhatjuk, hogy két cél, két cél van. Az egyik, az első, az a szokásos cél, nevezetesen, hogy fedezetet nyújtsunk a betéteseknek különböző objektív kritériumok alapján, aminek alapján biztosítható, hogy a betétesnek kifizetést tudjon teljesíteni a bank mondjuk csőd esetén, vagy abban az esetben, hogyha valamilyen fizetés nem történik meg, visszafizetés nem történik meg. Ha fizet, kifizetésről teljesítéséről születik határozat, akkor ezt a Nemzeti Bank vagy bírósági határozat meg, ítélet megszületését követő 20 munkanapon belül kell kifizetést teljesíteni. Ez is nagyon fontos, ez eltér attól, ami az irányelvben szerepel, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy a 20 munkanap az egy észszerű határidőnek tekinthető. 20 napról 5 napra áttérni véleményünk szerint problémát, komoly problémákat jelenthet. Tehát ez volt az elsődleges célja a betétbiztosítási alapnak. Azonban van egy második célunk is, nevezetesen a banki válságoknak a megoldása. Ez a spanyol betétbiztosítás már jelenleg is úgy rendelkezik, hogy van lehetőség arra, hogy különböző intézkedéseket hozzanak, például egy banki entitásnak a megmentésére kerüljön sor előzetesen, ami utána lehetővé teszi, hogy a betétesek visszakapják a pénzüket, és ezáltal védjük maximális módon, nem csak 100 ezer euróig, hanem a betételállomány teljes összegéig. Három típusú ilyen intézkedés van. A tisztán megelőző intézkedések, ilyenkor a betétbiztosítási alap tőkejegyzéshez folyamodik, az ugyanígy megszerezhet olyan javakat, garanci, felvehet hitelt, és így tovább. Tehát mindenképpen el kell kerülni, hogy a bankintézmény kockázatos helyzetbe kerüljön. Hogyha mégis előfordul, akkor pedig lehet szanálás, illetve lehet szerkezet átalakítás. Sok esetben arról van szó, hogy valamilyen fúziót vagy felvásárlást megkönnyítünk a az érintett bankintézményre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy bizonyos hiteleket lehet biztosítani, transfert lehetővé tenni, eh, bizonyos üzleti tevékenység áthelyezést, és a harmadik lehetőség annak lehetősége, hogy a ö, spanyol nemzeti bank hozzon megelőző intézkedéseket, mégpedig a bankintézmény ö, irányításával kapcsolatban. Például belső ellenőrzések javítása tartozhat ide, vagy egyáltalán a kockázatkezelési rendszerét. Úgy gondoljuk, hogy ez a két cél, amit megtalálunk ebben a garanciában, biztosításban, ez megvan a bizottsági javaslatban is. Tehát lehet kombinálni a betétbiztosítást és a megoldás célját szolgáló alapokat. A, szerintünk a legfontosabb a rugalmasság, aminek az a lényege, hogy egy esetleges bankválságot kezelni tudjunk. Ez a rugalmasság tehát az ellenőrnek, a felügyelőnek a kezében van, mert azt tudja a legjobb megoldást kiválasztani, attól függően, hogy a konkrét helyzet milyen. Úgy gondoljuk, hogy ennek közvetlen kihatása van a az alap forrásainak felhasználására. Következésképpen úgy gondoljuk, hogy ez egy jobb felhasználását teszi lehetővé a pénzeknek. Hogy egy példát mondjak, a jelenlegi válságban a spanyol takarékpetétnek az alapjait felhasználták arra, hogy egy a Castilla-La Manche takarékbankot megmentsék, és ez úgy történt, hogy az alap felvásárolta preferenciális feltételekkel 1,3 milliárd euróért ezt a kis bankot. És végezetül azt mondhatom, hogy minden betétbiztosítási alap felkészült arra, hogy adott esetben hogyha ha rendszerválság van, akkor ezek a pénzek természetesen nem elegendőek, tehát nagyon pontosan tudni kell, hogy milyen jellegzetességekkel bír egy-egy garancia alap, de mindenképpen fontos a megelőző intézkedéseket hangsúlyozni, hogy elkerüljük, hogy egyáltalán meg kelljen menteni egy bankintézményt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen köszönöm a hozzászólóknak, hogy betartották az időt, és most pedig akkor rátérünk a kérdésekre. Először is a jelentéstevő Peter Simonnak adom meg a szót. Ja, verehrter Vorsitzender, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. A ma előadó szakértőknek is köszönöm, nem csak azt, hogy pozitívan értékelték jelentésem több pontját, hanem érdekes módon reflektáltak saját hazájukban, a saját intézményekben tapasztaltó helyzetről. Én különösen a, ha, nem, ha megengedik, nem a, a pozitívan fogadott pontokról beszélnék, hanem az itteni vita során inkább az önök által kritikusnak érzék, értékelt pontokról beszélnék, elmagyarázva azt, hogy miért tartom én helyesnek az itt tett javaslatomat. A hogy a garanciákat kell értékelni szerintem az alapból befizetés helyett. Itt különbséget kell tennünk a tiszta befizetés között, ami ciklus ellenes hatással lehet, mint a válságban ciklikus hatással bíró befizetésektől. A garanciák szerintem nem, el kell kerülni, ex post, rejtett ex post finanszírozásként érvényesülnek. Az 1,5%-os biztosítása a, a védett betéteknek, Nos, ezzel kapcsolatban egy éves, vállalható terhet rohatunk csak a vállalatokra. Az időbeli kiterjesztéssel, amit én javasoltam, az 15 százalékos védelem 10 évre, illetve 15 évre vonatkozna, 5 évvel hosszabb időre, tehát ugyanolyan százalékos szint érvényesülne. Ami a több betétesnek való kifizetést illeti, őszintén meg kell mondjam, és minden kitöm elnézést kérek, hogy ilyen világosan fogalmazok, nem értem a problémát. Ha egy bank működik, és több betétes le tudja hívni a számlát, a számla teljes összegét, akkor hol van a, a különbség itt a, a betétgarancia kifizetései tekintetében? Tehát semmi sem változik az ott helyzetben, ha egy működő bank a, így ilyen módon fizeti ki a garanciákat. Ami a polgárokra vonatkozik, a felelős betétekre vonatkozó gondolatokat osztom, ám sajnos nem. Be kell látnunk, hogy több állampolgár számára túlzott terhet róna az, hogy értékelje az adott bank kockázati stratégiáját, és azt szerint döntsöm, és az szerint helyezze el betéteit, melyik kockázatosabb, melyik nem. Ezért eh, túlzott követelés volna a ö, kockázat részbeni vállalását megkívánni a betétestől. Ez fogyasztóvédelmi szempontból nem volna vállalható. A 20 napos határidő megtartása vagy meg nem tartása, én azt a megoldást javasoltam, hogy hogy 20 nap maradjon fennem, az első 5 munkanap során egy gyors kifizetés 5000 euróig megtörténjen. Ez egyrészt ö, meghallgatja az önök által tett felvetéseket, miszerint nem tartható egy nagyon rövid határidő a teljes kifizetésre, a nem betartható határidő meg nem növeli a, a hitelességét a bankrendszernek. Ám azt is tudomásul kell vegyük, hogy a leg több ember ezen a kontinensen nem tudja vállalni azt, hogy, hogy egy filler nélkül ilyen 20 napig. Ezért valamilyen módon megoldást kell találnunk, és a gyors 5000 euróig terjedő kifizetés a fogyasztó érdekét így módon szolgálhatja. Egy utolsó gondolat arra a kérdésre válaszolva, hogy vajon az intézményekre háruló teher azon kifizetések révén, melyek a biztosítási alapba történnek, illetve azok restrikciós felhasználási értelmezése nem vezethet oda, hogy a bankok más termékeket kezdenek el kínálni, amelyekre nem vonatkoznak ezek a feltételek, ahogy Corneli úr felvetette. Ugye látnunk kell, három dolgot kell felvetnünk. Alapdöntés, hogy a fogyasztó vajon egy gyenge kamatú megtakarítás, a takarékbankba helyezi a pénzét, vagy egy magasabb kamat ellenében egy nagyobb kockázatú intézménybe. Tehát ez az alapdöntés nem vezethet oda, hogy egyes termékfajták a másik termékfajták rovására terjednek. Ugyanakkor a Basel 3-asban is kijelöltük, hogy magasabb ö, saját tőke arányjal kell bírjon a bank, különösen, hogyha kockázat osztályozás történik, ugyanakkor meg kell állapítani azt is, hogy a bankok hozzájárulása a betét garancia rendszer, ez amiről most beszélünk, éppen arra alapul, hogy mennyire érzékeny adott bank működése. Ha a bank teljes termék palettáját kockázat kockázatosabb termékek felé irányítja, annak kihatása kell legyen a betétgarancia rendszerbe való hozzájárulására is. Tehát itt egy kérdőjelet kell elhelyeznünk, vajon gazdasági ösztönzők lehetnének-e arra, hogy megfelelő minőségi termékeket kínáljon a bank. Uh, thank you. I'm not sure. I think that was debate. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez inkább vita volt, mint kérdés, tehát ez is rendben van. Nézzük a többi képviselőt, mielőtt visszatérnénk a panelre. Először is Vicky Ford kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes hallani, hogy a különböző tagállamokban milyen különböző rendszerek vannak életben, és nagyon érdekes volt meghallgatni a tapasztalataikat is válság előtti, válság utáni időszakra vonatkozóan, és természetesen nem szabad megfeledkeznünk az apró intézményekről, amelyek hiteleket ajánlanak, illetve betéteket fogadnak a különböző tagállamokban. Szeretném megérteni, ha lehet, hogy a kölcsönös garancia rendszerek hogyan működnek Németországban és Ausztriában, illetve milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban a válság idején. Természetesen értem, hogy ugyanez jelenleg nem okoz problémát, de esetleg egy dominó effektussal kell számolnunk, ugye ezzel ön is egyetértett. Hogyha ezek a kölcsönös garancia rendszerek, rendszerek azt jelentik, hogy minden egyes hitelintézet felelős nem csak azért, hogy a betétet biztosítsa, hanem további likviditást biztosítson egy esetleges csőd esetében. Nos, ez egy teljesen más kockázat, mint amiről eddig beszéltünk a fogyasztóvédelem területén. A kérdésem pedig az, hogyha megnézzük a CRD-t, akkor azt látjuk, hogy ezek a kölcsönös garanciák nem rendelkeznek semmilyen ellentőkével. Legalábbis, hogyha jól látom. Mondana erről egy-két szót, és elmondaná, hogy az önök szervezetei mit tesznek annak érdekében, hogy megfelelő tőkét biztosítsanak egy esetleges dominó effektus ellensúlyozása. Köszönöm szépen. Spen. Yeah, Tsuni, yeah. First of all, thank you very much. Először is köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes beszámolót, illetve előadássorozatot. Én is szeretnék némi információt kapni Péter Zéman javaslatára vonatkozóan, összevetve ezt a bizottsági javaslattal. Hogyha megnézik az önök biztosítási rendszereiket, mi lenne az összvédelmi szint a különböző javaslatokban? Tehát mennyi tőkét kellene biztosítani a két különböző javaslat szerint, és emellett ez hogyan alakulna a különböző tagok kapcsán, hiszen vannak olyanok, akik magasabb kockázati profilra rendelkeznek, vannak olyanok, akik alacsonyabb kockázati profillal. Lehet, hogy itt a javaslat eltérést mutatna. Tudni szeretném tehát, hogy mennyi pénzt kell tartalékba helyezniük, ez, ez növekedne vagy csökkenne, illetve mekkora a különbség. Ezen kívül Kupai úrhoz intéznék egy kérdést. Korábban is sor került már eszmecserére, és mindig nagyra értékeltem szaktudását. Szeretném most tisztán látni, hogy ön milyen szerepet tölt be, vagy önök milyen szerepet töltenek be. Ugye egyrészt az FT létrehozói, másrészt a német kormány szolgálják. Lát-e itt némi érdekellentétet, avagy sem? Ezt itt nyilvánosan meg szeretném kérdezni öntől, mert úgy érzem, hogy ez az ön szerepének egy nehéz aspektusa. Elnök, nincs több felszállási kérem, de mégis. Köszönöm, elnök asszony. Nagy részt egyetértek azokkal a pontokkal, amelyeket Zimon képviselőtársam elővezetett, és számomra is elfogadhatóak ezek a megoldások a viselhető éves terhelés a bankok szempontjából, ami számomra is egy nagyon közeli téma. Egy kérdésem volna a szakértőknek címezve. Az Európai Unión kívül vannak olyan országok, melyek jogi kapcsolata bírnak velünk, például Norvégia, különféle amelyek magasabb garanciaösszeget kell bírnak, és a jelentéstevő és árnyék előadók is elgondolkoztak arról, milyen megoldások lehetségesek, hiszen itt Európában elég gyorsan mozgó pénzösszegekről van szó. Vannak itt olyan konkrét pontok, vagy akár tanácsok, amelyeket önöktől, mint szakértőktől kaphatnánk ennek a kérdésnek a rendezésére? Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm. Azt javaslom, hogy azon sorrendben adjuk meg a szót a tagjainak, ahogy eleve felszólaltak. Mindenki két percet kap. Kérem, mindenki koncentráljon azokra a témákra, amelyek leginkább őt érintik. Ám mások felvetésére is reflektálhatnak. Például az alapok kettős felhasználását illetően, tehát ugyanaz az alapból lehet válságkezelési és letét garancia feladatokat ellátni. Erre talán mindenki reflektált. A Dörk Kuprének adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először Gigold kérdésére válaszolnék, aki felvetette, hogy az Európai Fórum alapítója és elnöke vagyok, ezt azóta is tartom, ugyanakkor a Betétbiztosítási Fórum tagja is vagyok, a másik funkcióm pedig, hogy a tanácsi tárgyalások során a Német Szövetségi Kormány mint nemzeti szakértőt jelölt ki engem. A kettő között nem látok összeegyeztetetlenséget. Én a tanácsi tárgyalásai mellett meg az európai alap, vagy tagságomon kívül két garancia biztosítóban is tag vagyok, és az, a Bázeli Bizottságban is részt vettem az alapelvek kidolgozásában szakértelmem révén, amelyet nagyra értékkel a szövetségi kormány is, meg a szakmai, német szakmai szervezetek is támogatták a német kormányzat által történt kinevezésemet a tárgyalási posztra, és az általam képviselt intézményektől függetlenül képviselem a tárgyalási pontokat. Amikor fellépek, az adott intézmény nevében lépek fel, és világosan is teszem, kit képviselek ott. Az Európai Bizottság által adott válaszomra az FD pozícióját fogalmaztam meg, tehát kizárólag az FD álláspontját ismertettem itt, és nem másét, úgyhogy nem látok nyilvánvalóan érdek összeegyeztethetlenséget. Teljesen átláthatóak ezek a funkcióim, és nem zavarják egymást, nagyon nyíltan beszélek ezekről bármeg, bárhol. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, Balcer úr említette, hogy más államok betéteseit miképpen tudjuk védeni a pénzeszközök gyors mozgása fényében. Az Európai Bizottság 2010-as vizsgálata, amikor is egy export tilalmat is mérlegelt, tehát a származási ország védelmének a fogadó országba való átvitelét, amennyiben magasabb a védelmi szint, mint a fogadó országban. Nos, erre a helyzetre vonatkozóan úgy értékelt a bizottság, hogy ennek a esetnek nincs hatása a szabad versenyre, és ezért visszavonta az exporttilalmi javaslatát. Ugyanakkor a a különféle biztosítási szintek közötti különbség válság esetén gondot jelenthet, ám ez nem pénzügyi piaci válságokra vezethető vissza, mert a közepes bankok fizetésképtelensége önmagában, önmagában nem vezethet pénzügyi válsághoz. Én értelemben tehát ez nem zavaró. Én szak, személy szerint, mint szakértő nem látom problematikusnak ezt a jelenséget, a bizottság javaslatának keretében sem, akkor sem, hogyha az Európai Gazdasági Térség egyes államai magasabb védelmi szinttel bírnak, mint az EU, a 100 ezer eurós szintig is elmehet ez a védelem az EU-n kívüli egyes államokban. Az rendszerekkel kapcsolatban nem akarok nyilatkozni, az osztrák és olasz kollégák kell, hogy beszéljenek erről, én nem kifiselek tagállami ö, szervezeteket. Ugyanakkor az egy százalékos szint 10 évre, vagy másfél százalék 15 évre című kérdés nem csak az éves finanszírozás kérdése peti fel, hanem az arányosság kérdésére is rámutat. Különféle nézetek ütköznek itt, és tárgyalunk arról, hogy egyetlen szükség van-e erre. Van ez ilyen finanszírozási igény másfél százalékban, és Izland és Nagy-Britannia volt a két kivétel a válság tekintetében, amely egyáltalán elindította ezt a vitát. A a, a különféle szövetkezeti bankok és lakásépítési szövetkezetek számlái nem általánosíthatóak. Az elnök közbeszól, négyen vannak még ön után, és nehezen követhető. No, utolsó megjegyzésem. A saját vállalás, a betétesek saját vállalásának nem bevezetését a bizottság részéről észszerűnek tartom a Bázri Bizottság is úgy értékelte, hogy ez kontraproduktív volna, hogyha egy betétes, aki százszázalékos védelmet élvezhet, saját kockázati részt vállaljon a bank működése után. Ez nem volna vállalható. Thank you very much. I, I, I know it's very difficult Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon nehéz mindenre válaszolni ilyen rövid idő alatt, de mégiscsak lehetőleg. Nagyon rövid lesz a hozzászólásom, mert természetesen nem tudok a kölcsönös garancia alapok finanszírozásáról beszélni, mert az Egyesült Királyságban ilyen nincs, és nem is lenne én való ennek következtében, ha erre reagálnék. Vannak más az európai gazdasági térországaiban, ahol azt látjuk, hogy más rendszerük van, például Írországba átvittek nagyon sok betétet, amikor kiderült, hogy Írországban korlátlan a biztosítási összeg és ez egy kockázatot jelent, mert nem volt meg hozzá a megfelelő alap, és ez potenciálisan azt jelentette, hogy valójában a pénz mégsem volt védett és ezt is figyelembe kell venni, hogyha a fogyasztó átvitte például, kellett volna vennie a fogyasztónak, hogyha átvitte volna, hogy ez mit jelent pontosan, hogyha a nehézségbe ö, találja magát a pénzintézet. Ezt szeretem volna csak hozzátenni. Köszönöm. Anders Packel. A válság tapasztalati alapján osztrák nézeteket tudok ismertetni. Mi a válság során két nagy eset állt elő, a Bavag és a Konstancia problémája, a nagyon pragmatikus megoldás alakult ki. Felmérték a bankok, mibe kerülne az, hogyha ez a két intézet csődbe kerülne, és mennyibe kerülnének a szanálási intézkedések. A bankok fő igazgató tanácsai végül úgy döntöttek ezen értékelések fényében, hogy jobb lesz az, ha segítik a szanálását a két banknak. Nem csak gazdasági szempontból, hanem a, a banki ágazatba helyezett általános fogyasztói bizalom megvédése érdekében. A dominó hatása kapcsolatban pedig azt kell elmondanom, hogy vannak bizonyos terhelési határai minden banknak, és ezt a dominó hatás értékelésében látnunk kell. Azt is persze beláthatjuk, hogy nem minden szanálás vezethet, vagy kell, hogy sikerhez vezessen. A jelentéstevő azt javasolta, hogy az alap egy harmadát lehessen szanálási célra felhasználni, konszolidációs célra felhasználni, és csak bizonyos a felügyelet bizonyos jóváhagyása vagy hozzájárulása esetén. Ez egyfajta megkötés, ami szerintem észszerű megoldást kínál. És még egyszer hangsúlyoznunk kell azt, hogy az eszközök felhasználásának egész kérdése összefügg a Resolution Funddal, illetve annak egész működésével. Tudom, hogy az Európai Bizottság ö, még nem fejezte be az erre munkáját, ám azt jeleznünk kell már most, hogy ez érinti a betét garancia rendszer működését is, és szükséges is ez a megoldás. Röviden még a, a kockázat osztályozására a decentralizált ágazatban is nagyon nagy számú bankról beszélünk. Ausztriában például 520 ilyen bank működik, és ez a kockázat céterítésének nagyon jó eszköze. Köszönöm szépen, Federico Connery. Köszönöm szépen. Megpróbálok eh, három választ eh, adni Zajman úrnak. Zimán úr az a lehetőség, hogy megkerülik a rendelkezéseket, azt a báli rendelkezések nem fedik le, nem is, nem jól magyaráztam, ön téved, hogyha azt gondolja, hogy a bázeli szabályok azok a tőke súlyozását is előírják. Mert az, hogyha egy betétet áttesznek kötvénybe, az természetesen a bázeli rendelkezések az aktíváit veszik figyelembe a banknak, nem pedig a passzívákat és ebben az esetben, hogyha egy betétet egy pénzügyi eszközbe fektetnek, akkor nem történik meg a tőkenek a növelése ennek arányában. Ami pedig a rendelkezés, a betétbiztosítási rendelkezések megkerülését illeti, hát azt kell megnézni, hogy hogyan működik ez a betét biztosítás. Először is felvetődik az a kérdés, a likviditás kérdése. A, ö, ö, az Európai Központi Bank nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a likviditási pillér megerősödjön. Éppen ezért abban az esetben, hogyha mondjuk százezer tehát kell félretenni azért, hogy ezzel biztosítsák a betéteket, akkor mi ennél többet tartalékolunk. Tehát, hogyha a tartalék előírás 100 ezer, akkor ennél mi több magasabbra tesszük a mércét, mert ugye megelőzést kell végrehajtani. Nálunk ez a legfontosabb, mert a megelőzés nélkül a rendszerek eh, csak eh, reaktívak, és nincsen igazi megelőzési lehetőség, és nem lehet a rendszer sokkokra megfelelően reagálni. És a tapasztalatok, az osztrák, olasz és német tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a sokkokra reagáljunk. Mi a eh, része, illetve mekkora terhet jelent ez a mi csoportunk egy hagyományos bankról van szó, de mégis szükségünk van 4-5 milliárd euróra, ami adott esetben lehetővé tenné a kis és közepes bankoknak a finanszírozását. és ez vonatkozik a kisbankokra, azokra a kisbankokra vonatkozik, amelyek a kis és közepes vállalatokat finanszírozzák. Nem annyira, ez nem vonatkozik a beruházási, befektetési bankokra, amelyeknek ez nem feladata. Végezetül pedig Luis Ferraz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek és ott folytatnám, ahol az előttem szóló apa hagyta. Mi még nem végeztünk becsléseket a tőkére nyújt ö, való kihatásra, de a spanyol bankszektort figyelembe véve, és abból, hogy mi egy százszázalékos betétbiztosításból indultunk ki, itten a hatás, hogyha 1%-ról 1,5%-ra térünk át, akkor ennek nagyobb a hatása, és még nagyobb lenne a hatás, hogyha kiterjesztjük azokat az értékpapíroknak azt a körét, amelyekre ugyancsak vonatkozik a biztosítás. Szerintünk hatásában kisebb lenne, mint amit tapasztaltunk azon országokban, ahol nincs ez a tőke alól kivonás, ami pedig más országokat illet, a jelenlegi fedettségi szinttel, amit 100 ezer euróra irányoznak elő, legalábbis a takarékszövetkezetek esetében, azt mondhatom, hogy ez egy olyan összeg, ami nagyon sok betétest tulajdonképpen lefed, vagy azoknak a többségét. Tehát annak a valószínűsége, hogy emiatt tőke kiáramlás legyen, nem valószínű. Elnök, köszönöm szépen és köszönöm szépen mindenkinek, aki ö, hozzájárult a vitánkhoz, és ezen elén lezárnám a vitánkat. Azt mondom a jelenlévő tagoknak, hogy hát délután három órakor, nem, két órakor találkozunk délután háromkor, mert vendégünk van. Kettőkor, nem háromkor, kettőkor találkozunk, mert ez egy nyílt ülés lesz mindazok számára, akik részt kívánnak venni.